Uh, Kollégák, az elnökasszonynak még nem sikerült megérkeznie. Ha megengedik, akkor én helyettesítem Greszle asszonyt, amíg meg nem érkezik. 15 perc már eltelt, úgyhogy szerintem mindenképpen neki kellene kezdenünk a ma délutáni ülésünknek. Államcsíny. Belszi államcsíny. 11-es napi rendi pont. Az Európai Számbevőszék különjelentése megvalósul-e a gyakorlatban az egységes európai vasúti forgalom irányítási rendszer létrehozására irányuló politikai döntés? A számbevőszék részéről itt van Balkó úr, hogy bemutassa a különjelentést, utána pedig a parlament előadója is megkapja szót. Balkó úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Az európai tagállamok történelmileg saját vasúti forgalom irányítási rendszert alakítottak ki, hogy kialakítsuk az egységes európai vasúti térséget, az ipari szereplők és a bizottság együttesen neki láttak egy közös forgalomirányítási rendszer kialakításának azzal a célral, hogy az összes tagállami rendszert helyettesítsék egy egységes európai rendszerrel. Az ltms e hez való költségvetési hozzájárulás 1,2 milliárd euróra rúgott az előző programozási időszakban, és 2,7 milliárdra rúg a jelenlegi programozási időszakban. A kérdés az, hogy az ltms e t megfelelően tervezték-e meg, menedzselték és megfelelően hajtják-e végre. Jelen pillanatban még nagyon széttöredezett a rendszerrel kapcsolatos munka. Ennek az az oka, hogy a vasúti üzemeltetők nem hajlandóak igazán beruházni a nagyon költséges rendszerben. Az EU-s költségvetés pedig csak a teljes költségnek csak egy kis részét teheti ki, ezért kockázat veszélybe sodródik a gerinchálózat mint olyan, és az eddigi beruházásuk is. Ami az LTMS kapcsolatos tervezést illeti, az egységes rendszerre vonat, létrehozására vonatkozó stratégiai politikai döntés ellenére nem irányoztak elő megfelelő forrásokat az egész hálózat létrehozására, és Emellett nem vették figyelembe a nemzetállami, meglévő nemzetállami rendszerek megszüntetésének szükségességét sem. Vannak olyan tagállamok, ahol nem összeegyeztethető emellett a meglévő rendszerrel az új rendszer. 2018, 2016 eh, végén csak 8 tagállamban működött, LT, e működött az e TMS rendszer, A Brexit is további gondokat okoz, ezért az Európai Bizottság eh, újra kell, hogy számítsa tagállamokra lebontva a költségeket, és jogilag kötelező célkitűzéseket kell, hogy meghatározzon a régi rendszerek felszámolására is. Vannak gondok a különböző LTMS e verzió kompatibilitásából adódóan is. A meglátogatott tagállamokban azt láttuk, hogy a rendszer azért előnyökkel is jár az infrastruktúra üzemeltetők szempontjából például. Azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok vizsgálják meg a pénzügyi mechanizmusokat, amelyekkel támogatható lehet az EATMS, anélkül, hogy további terheket rónánk az Európai Unió költségvetésére. Fontos továbbá az inkompatibilitások megszüntetése. Az Európai Bizottságnak utána kell néznie annak is, hogy az Európai Vasúti Ügynökségnek megvannak-e a megfelelő erőforrásai, kapacitásai. A tagállamoknak határokon átnyúlóan ö, egyeztetniük kellene egymással, végezetül, ami a meglévő EU-s források menedzsmentjét illeti, úgy gondoljuk, hogy 80 és 190 milliárd euró közötti összegre lenne szükség az ETMS e megfelelő képítéséhez és működtetéséhez. 2020-ig 2,4 milliárd eurót irányoztak elő ehhez képest. És nem is sikerült allokálni a nem is sikerült felhasználni az összes allokált összeget. Azt is látjuk, hogy a jelenlegi finanszírozási időszakban gondok adódtak. Az allokált pénzekből pénzeknek csak egy részét fizették ki. Nem sikerült a célzottan felhasználni a meglévő forrásokat, ezért azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság a finanszírozási eljárást igazítsa hozzá az ELTMS projektek végrehajtásához. Köszönöm szépen a figyelmet. Uh, uh, Köszönjük szépen Balkó úrnak, most pedig a jelentéstevőnk következik, parancsoljon. Köszönöm szépen minek utána nem maradt sok időnk, nem foglalnám össze az elhangzottakat, megköszönöm a számvevőszék tagjának az előadást. Állandóan arról beszélünk, hogy csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást, a vasúti közlekedésre kell átállni és közben egy ilyen jó kezdeményezés, mint az ELTMS nem sikerül megvalósítanunk. Az ELTMS mögötti politikai szándékról ejtenék szót, kérdés, hogy a stratégia valaha valóságá válik-e. Az említett számok azt mutatják, hogy valószínűleg nem így lesz, mert a ránk és a tagállamokra háruló költségeket nagyon nehéz lesz fedezni, sajnálatos módon. A bizottság sajnos nem készített költségbecslést az EATMS bevezetéséről szóló döntése előtt, máskülönben nem lennénk benne a slamasztikában. Emellett úgy tűnik, hogy politikai, a politikai szándék sem mindig kedvező az EATMS szempontjából, ez a külön jelentés úgy gondolom még tovább erősíti a nemzeti vasúti társaságokat. Mindannyian szeretnénk egy egységes európai térséget a vasútletén is, ez egy politikai vízió, de sajnos nem fog a gyakorlatban megvalósulni, vagy legalábbis nem nagyobb költségek nélkül. Ez a pénz nem potyan le az égből, hiába várunk rá, de ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondani az EATMS-ről. Egy kilométernyi sín megfelelő felszerelése nagyon sokba kerül, úgyhogy nagyon magas költségekkel kell számolni, de az is igaz, hogy a nemzeti vasúti társaságokat nagyon bőkezően finanszírozzák az egyes nemzeti kormányok, és ezt a pénzt nem csak az infrastruktúrára költik, hanem a vasúti társaságokban dolgozó munkavállalókra, és legalábbis Ausztriában így van. Alapvetően támogatom azt, amit a számvevőszék követel, de szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az EATMS egy olyan döntés, amely ellen most azok hadakoznak, akik részt vettek a döntés meghozatalában, mert félnek esetleg a versenytől, protekcionista intézkedésekhez nyúlnak. De ezt nem tehetik meg az adófizetők kárára. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, rengeteg pénzt költöttünk rá, ezért örülnék, hogyha lenne egy follow-up ebben a témában. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, nem tudtam, hogy előbb kezdődik az ülésünk ma. Köszönöm szépen. Köszönöm a számbevőszéknek, a jelentéstevőnek is. Üdvözöljük ezt a vitát. Úgy gondolom nagyon jó, hogy meg vitatjuk az e TMS-t. Összességében egyetértünk az ajánlásokkal. 2016-ban és 2017-ben több olyan eseménye került sor, amely újabb lendületet ad a végrehajtásnak. Beismerjük, hogy a végrehajtás valóban nagyon sokáig tart, és nagyon sok pénzbe is kerül, de most már itt van a negyedik vasúti csomag, amelynek a technikai pillére nagyon fontos szerepet irányoz elő az Európai Vasúti Ügynökség számára. Végre stabil, konkrét specifikációink is vannak. Ez azt jelenti, hogy a vasúti forgalomirányítási rendszer esetében nem lesznek továbbá változások. És van végre egy cselekvési tervünk is, amely világos mérföldköveket határoz meg, világosan lefekteti kinek, mit kell megtennie, milyen határidővel. Vannak céldátumaink is, világos az elköteleződésünk, Azt is látni kell azonban, hogy nem csak az Európai Bizottság szükséges ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. Ezért nagyon hálásak vagyunk a parlament, a számbevőszék és a tanács támogatásáért és arra is szükség van, hogy az ipari szereplők biztosítsák a rendszer stabilitását, rendszeres update-ekre van szükség, szoftver frissítésekre. Emellett Persze itt vannak a vasúti vállalkozások is, akik, amelyeknek meg kell vásárolniuk a szükséges berendezéseket, és installálniuk kell azokat, és biztosítani kell a rendszer interoperabilitását, az azt jelenti, hogy ugyanaz a mozdony működőképes kell, hogy legyen határokon átnyúlóan is. Fontos, hogy emellett a kompatibilis rendszerekkel felszereljék a síneket is, az Európai Bizottság itt hangsúlyozza, hogy egy egységes rendszer átállásra való átállásra van szüksége, ahelyett, hogy a személyszállítás, az áruszállításban és így tovább külön rendszerekkel működnek. Egyetlen egységes rendszerre van szükség, ahelyett, hogy egymással párhuzamosan működő rendszerek létezzenek, mint ahogyan ez eddig így volt. Fontos a folyamatos, folytonos finanszírozás megléte is. Egy igazi interoperábilis rendszer az egyetlen alternatíva, és ez nem csak politikai döntés volt, hanem a tagállamok is kérték, és a vasúti szereplők is, hogy legyen egy egységes európai rendszer. Lassú a végrehajtás, a megvalósítás, de nagyon fontos ipari projektekről van szó, és háromszor annyi kilométernyi, háromszor annyi kilométernyi ETMS van működésben az EU-n kívül, mint az EU-n belül. Ez egy jó rendszer, fontos, hogy felgyorsítsuk ennek a megvalósítását. Köszönöm szépen, ezzel a napi rendi pont végéhez érkeztünk, azonnal lehet is térünk a következ- következőre. 16-os számú külön jelentés, vidékfejlesztés témában Wojciechowski úr a jelentéstevő részünkről Kádenbach asszony Wojciechowski úr 5 perc, tessék. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy röviden bemutathatom az Európai Számvevőszék új külön jelentését. Megvalósul-e a gyakorlatban, illetve a vidékfejlesztési programozás egyszerűsítése, és eredményközpontú megközelítésére van szükség. Erről beszéltünk az előbb a nem hatékony költségvetés végrehajtásról az előbb. A hatékony költségvetés végrehajtás hez szükséges, hogy jó programok jöjjenek létre. És a program készítő eljárás során körülbelül 12 nemzeti és regionális programot eh, auditálunk, és melyek a fő eh, következtetések. Annyit mond, elmondhatom, hogy a vidékfejlesztési programok túl nagyok, túl hosszúak, túl eh, későn valósulnak meg, és túl kevés az eredmény. A nagyon hosszúak, mert a legutóbbi eh, programozási időszakban, vagy a jelenlegi eh, programozási időszakban 2014 és 2020 között dupla volumenűek, mint az előző időszakban. A görög program a legfontosabb eh, program, ez most 1200 oldal, előtt, előtte csak 600 oldal volt. A legtöbb ilyen program eh, volumene tehát eh, kétszeresére nőtt, az Európai Bizottság túl sokat követel a tagállamoktól, ez eh, probléma. Nagyon sok érdekes adat van ezekben, ez lehet, hogy azonban a kutatók vagy az érdeklődők számára érdekes lehet, de a gazdák számára ez túl hosszú és bonyolult. Túl hosszúak a programok, túl hosszú az engedélyezési eljárás. A programok nagy részét 2016 végén hagyták jóva az új pénzügyi programozási időszak második évének végén. A programok gyakorlatilag 2016-ban kezdődtek, most a 2017-es auditban a végrehajtás előrelépése csak 10%-os volt, az új pénzügyi időszakban, tehát a, az alokált pénzeszközöknek 10%-át sikerült kiadni, kevesebbet, mint 7 évvel ezelőtt. 7 évvel ezelőtt ez 17% volt, most csak 10%. A probléma az az, hogy a jövőbeni közös mezőgazdasági politikát vagy vidékfejlesztési programokat kezdjük tervezni, úgy, hogy az előző költségvetés végrehajtást nem ellenőriztük. Az vidékfejlesztési alap új programját 2011-ben mutattuk be. Az előző kap félidős felülvizsgálata 2012-ben volt. Most hasonló a helyzet, jövőre kezdjük a közös mezőgazdasági politika vitáját, de közben még nem áll rendelkezésünkre az előző végrehajtási időszakból az adatok. A végrehajtás csak 10% volt, ugyan, ugyanis 2017-ben. És kevésbé az eredményekre orientált ez a dolog. Ami a fiatal gazdákat, gazdákat illeti, van input, van költségek kiutalása, van output, 200 ezer fiatal gazdát támogattunk az előző támogatási időszakban, de nincsenek mérhető eredmények. Nincsen válasz arra a kérdése, hogy mi volt a hatása mindennek a programnak a generációs megújulásra. A vidékfejlesztési programok általában nem eredményorientáltak, vagy nem eléggé eredményorientáltak. Melyek a ö, mm, ajánlások, kevésbé legyen ez komplex, és legyen ö, eredményorientáltabb, egyszerűsítésebb, egyszerűsebb egyszerűbb és eredményorientáltabb politikára van szükség. Elnök, köszönöm szépen, ezt még sokáig fog foglalkoztatni bennünket, úgyhogy már nem tartunk eszmecserét a témáról, de Kádenbach asszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen, hadd mondjam el még egyszer, amit már ma délelőtt elmondtam a fiatal gazdákkal kapcsolatban. Ezt még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy itt, ha jövő orientált munkát akarunk folytatni, akkor erre kell koncentrálnunk. A számvevőszék ezt eh, elmondta, hogy van számos eh, fontos probléma, és egy tervezési időszakot kezdünk el anélkül, hogy a múltat értékeltük volna, vagy lezártuk volna ezt az értékelést. Az eszközöknek a 10%-át eh, köteleztük el, pedig már 2017-ben járunk, nagyon fontos lenne erről egy munkadokumentumot készíteni, és egy részletes vitát folytatni itt a szakbizottság keretében. Nem tudom, hogy mennyiben lehetséges ez, talán a biztos jelenlétében lefolytatni, mert mindenképpen jó lenne közvetlenül őt megkeresni a kérdéseinkkel. Köszönöm szépen, akkor ezzel eh, le is zártuk ezt a rendi pontot, csak egy rövid bemutatóra került ugyanis sor, és akkor kezdődik is a következő pont. Jaj, jaj, jaj, bocsánat, bocsánat, a bizottság is megkapja a szót. Milósev úr, a vidékfejlesztési területe igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kádenbach asszony, Wojciechowski úr, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy ezen külön jelentéshez hozzászólhatunk. Az Európai Bizottság ezt értékeli. Az ajánlások ezekben rendkívül relevánsak, ezeket elfogadjuk, akkor is, hogyha egyes esetekben a 2020 utáni időszakban a legislatív eljárásban amúgy is erre kitérünk. A kap eh, átalakítása eh, és reformja, az ezzel kapcsolatos első bejelentések november 29-ére várhatóak. Már elkezdtük a gondolkodást eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezt egyszerűsíteni és eredményesebbé tenni, eredményorientáltabbá tenni, ha térjek ki néhány dologra. Elismerjük azt, hogy nagy késlekedések vannak a 14-20-as eh, legislatív keret jóváhagyásában. A bizottság szorosan együttműködött a eh, tagállamokkal, hogy csökkentse ezt a késlekedést. Az alapjogszabály elfogadása és az első programok eh, jóváhagyása között 24 hónap telt el, míg az előző időszakban ez több mint 30 hónap volt. A program végrehajtásait nem értek egyet a 10%-kal, nálunk 19,5%-ot mutat a e, kiadás, ez a legmagasabb szintű, 42%-os a kötelezettségvállalás a teljes költségvetés arányában. A stratégiai e, célkitűzések világos, mérhető keretet határoznak meg, az a különböző alapok közötti következetesség, a szoros együttműködés a szolgálatok és az tagállamok között megvalósul, a programok tartalma rendkívül hasznos, új elemeket vezettek be az eredményorientáltság erősítésére, például a felülvizsgált közös monitoring rendszer, belső célkitűzés meghatározás, a releváns politikai célkitűzésekhez kapcsolódó kiadások, a teljesítményorientáltság és az ex ante kondicionalitás, ami az erősebb eredményorientáltság konszolidáltságot illeti, ez a szinergiai a hatásokból vezethető le. Így ez egy nagyon hasznos eszköz, és a tagállamok számára is ösztönző. Emellett nagyon örülök annak, hogy a számvevőszék a különböző indikátor rendszereket elismeri, a közös értékelési rendszernek jól hatékonyan kell működni, és ehhez időben át kell adni a tagállamoknak az információkat, szorosan együttműködünk velük ebben. Természetesen elnök asszony, hajlandóak vagyunk folytatni a párbeszédet ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és további részletekre kitérnék. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Attól félek, hogy ahhoz majd legközelebb újra el kell jönniük hozzánk. Most tényleg csak a rövid bemutatóra van idő. Nyilván ezek a pontok még napirendre kerülnek. Köszönöm a számvevőszéknek és az Európai Bizottságnak, hogy röviden tájékoztattak bennünket erről. És akkor most a következő napi rendi pontra térünk rá. Ötinger jelent, ö, ö, biztos urat sok szeretettel köszöntöm, aki az Olaf értékelési jelentését fogja bemutatni. És az Európai Bizottságtól kaptunk egy munka dokumentumot, és azt reméljük, hogy a teljes tanulmányba bepillantást tekintünk, amely az e, értékelés alapjául szolgál. És sok szeretettel köszöntöm a főigazgató e, urat, e, sajnos nem tudtunk részt venni az ön kinevezésében. Minden esetre sok szeretettel köszöntöm, és sok szeretettel köszöntöm Ján Mulder urat is, az Olaf Felügyelőbizottsága részéről. Köszönöm szépen, hogy itt van de most megadom a szót a biztos úrnak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Mulder elnök úr, tisztelt képviselő urak, hölgyek! Az Európai Bizottság számára ez egy ambiciózus feladat. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megvédéséről van itt szó. Ez egy befele irányuló feladat, és egy kifele irányuló feladat. Befelé munkavállalókkal, a szolgálatokkal szemben, mindenki számára, akik pénzügyileg releváns döntéseket hoznak, kifelé pedig a partnerek, a tagállamok és mindenki, aki érdekelt féltként részt vesz az európai költségvetésből finanszírozott programokban érintett ebben. 2017-ben néhány fontos lépést tettünk júliusban, idén júliusban egy irányelvet fogadtunk el a csalás elleni az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen felmerülő csalással szembeni fellépésről, ez a PINF irányelv, és ez hatályba lép. Köszönettel tartozom önöknek, képviselőknek, és önök nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy sikerüljön ezeket a tárgyalásokat lezárni, és itt az áfa bevétele ebbe az anyagba, ez önök számára fontos volt, és ezt sikerült is elérni. Októberben a tanács az megerősítette együttműködés keretében 20 tagállam között az európai EPO, tehát az európai ügyészségi hivatal létrehozásáról is döntött. 18-19 tagállam együttműködésről volt szó, aztán 20 tagállam működik végül is együtt. Remélhetőleg ez csak egy kezdet, és hamarosan mindenki részt vesz, tehát 27 tagállam részt vesz majd ennek az hivatalnak a munkájában. Jurova biztos asszonyjal együtt, Mártinc kollégával együtt mi azon dolgozunk, hogy az EPO minél gyorsabban megkezdhesse a munkát. A munka felvétele 2020-ra, ezt 2020-ra tervezzük, hogy, a le, hogy legkésőbb a következő MFF beindulásakor az, állam, az Európai Ügyészség teljes funkciójában működni tudjon. Hogyha a polgárok bizalmát meg akarjuk erősíteni, akkor a költségvetési fegyelem a csalás, a hűtlen kezelés és a korrupció elleni fellépés nagyon fontos lépések, nem csak az, azért, mert ez a forrásokat csökkenti, hanem azért is, mert az európai szintbe vetett bizalmat rengeti meg. Ezért van itt előttünk ez a fontos cél, hogy az Európai Unióban mindenütt eh, egyforma és egyformán magas védelmi szintet eh, valósítsunk meg az európai költségvetés számára. Ebben az OLAF eh, egy megrengethetetlen szereplő, és hangsúlyozni szeretném, hogy az EPO létrehozásával az OLAF nem veszíti el E, a feladatát, a funkcióját. A két hatóság kiegészíti egymást. A e, személyzeti ügyek e, keretében is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Olaf, OLAF elegendő munkatársal, elegendő költségvetéssel rendelkezzen, hogy mind a 28, vagy hamarosan 27 tagállamban hatékonyan végezni tudja a munkáját. Az OLAF ezt a parlamentben az idősebbek tudják, vagy régebb óta itt dolgozók tudják, hogy 18 éve jött létre. Összességében ez mindenképpen sikertörténetnek számít, és folytatni szeretnénk ezt. Az Olaf jogi keret 2013-ban felül átdolgozásra került, és az Olafot megerősítette, hatékonyságát erősítette, az elszámoltathatóságát kibővítette, és a, mindez azt a célt szolgálta, hogy a függetlenségét megóvja. Ez a 2013-as rendelet kilenc hosszú tárgyalási év után került elfogadásra. Ma Most a jövőről beszélünk, és ar, azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a csalás elleni eszközeinket erősíteni, javítani, kiépíteni. Az Európai Bizottság október másodikán idégen október másodikán a rendelet 19-es cikke szerint elkészítette a beszámolóját. Az éves operatív munka eh, keretében ezt elfogadta, és a parlamentnek, illetve a tanácsnak is benyújtotta. Ezzel összekapcsoltuk az Olaf felügyelő bizottságának, Mulder úrnak és munkatársainak eh, független jelentését is átadtuk önöknek. Szeretnék a felügyelő bizottságnak köszönetet mondani. Nagyon alapos munkát végeztek, és azt gondolom, hogy a parlament és a tanács érdekében ez mindenképpen egy hatékony munka volt. Az értékelésben arra végkövetkeztetésre jutott, jutottunk, hogy a 883 per 2013-as rendeletnek megfelelően az OLAF jó, nagyon jó e, eredményeket tudott felmutatni. A 2013-ban a parlament által elfogadott módosítások világos javulást hoztak e, ami a vizsgálatok lefolytatását, a partnerekkel való együttműködést, az OLAF vizsgálata alá vont személyek jogait illeti. A mi értékelésünk azt is megmutatja, hogy vannak itt bizonyos hiányosságok, és itt van mit javítani. A, és ezek a gyenge pontok a vizsgálati munka eh, hatékonyságára vonatkoznak. Emellett az EPO létrehozása teljesen megváltoztatja az egész eh, keretet. Az OLAF munkájának a kereteit ehhez hozzá kell majd igazítani azért, hogy szinergiát hozzunk létre, eh, a forrásokat hatékonyan használjuk, és a kettős munkát elkerüljük. Az EPO létrehozásával az Európai Unió egy olyan szervet hoz létre, amely az Olaf mellett foglalkozik a, a bűnügyi vonalért. Az Olaf továbbra is az eljárás jogi feladatokért, illetve az igazgatásban felmerülő esetleges csalási esetekért felelős. Az EPO a bűncselekmények felderítéséért és az ezekkel kapcsolatos vizsgálatért felel, és ez nagyon fontos eszköz a csalás elleni harcban. Ezzel erősítjük a jelenlegi helyzetet. Az Olaf amennyiben bűncselekményeket tárt fel, akkor ezeket át kellett adnunk a tagállami bűn, bűnöldözési szerveknek. Az Olaf továbbra is központi európai szerv, a vizsgálatok során, illetve az administratív szabálytalanságok feltárása során, amelyek pénzek visszaköveteléséhez vezetnek. Az értékelés során, illetve az EPO létrehozását kísérő munka eh, értékelése során az Európai Bizottság egy javaslatot készít elő, a 83 2013-as rendelet eh, módosítására, amelyet jövő év tavaszán kívánunk önöknek benyújtani. Egy kétszintes tervet eh, tervezünk. Az európai választások egyre közelednek, a parlamenti eh, munka is eh, egy kicsit megváltozik, két, legkésőbb 2019 tavaszán, és egy eh, olyan javaslatot akarunk kidolgozni, amely az EPO és az OLAF közötti kapcsolatokat érinti, és a jelentésünkből és a jogi helyzet elemzéséből épül ez fel. És már most eh, be akarom jelenteni, hogy később majd egy újabb, átfogóbb eh, eh, módosítási javaslatot fogunk benyújtani, amely az EPO és az OLAF számára mindenképpen fontos lehet, illetve ami az Olaf munkája szempontjából fontos, függetlenül az EPO munkájától. A tavasszal benyújtandó csomagban megvizsgáljuk azt, hogy az EPO és az OLAF között hogy lehet a munkát úgy szervezni, hogy a szinergiát használjuk, és egy valódi hozzáadott érték valósuljon meg, és a kettős vagy a dupla munkát, vagy párhuzamos munkát elkerüljük. Az EPO és az OLAF két különböző hatóság, különböző feladataik, mandátumuk van, különböző struktúrájuk, eszköztáruk és van egy feladatuk, amit végre kell hajtani, de közben a másik hatóság feladat körejét is figyelembe kell venni. A második dolog, ezzel a módosítással azt akarjuk elérni, hogy az a Olaf messze ható vizsgálati illetékességgel rendelkezzen és eszköztárral, ami megfelel a feladatainak. Össz a mi jelentésünket és összehasonlítottam az Olaf felügyelőbizottságának éves jelentésével, és nagy örömömre szolgál, hogy elég fedi egymást a két jelentés, és meg fogjuk vizsgálni, hogy, hogy hol vannak kiegészítő javaslatok, és ezeket hogy tudjuk megszívlelni. Egyébként nagyobb koherenciát kell megvalósítani az OLAF vizsgálati eszközeit illetően a tagállamok szintjén, hogy Európai Uniós szinten egy egységes egyforma védelmi szint valósuljon meg. Most még elég nagyok a különbségek. Az, azzal kapcsolatban, hogy az OLAF milyen vizsgálatokat folytathat a tagállamokban, hogy a nemzeti hatóságok mennyiben támogatják az alapot a vizsgálatok elvégzése során, vagy korlátozzák -e esetleg, és az Olafot mennyiben tudják egyáltalán a nemzeti bírósági eljárásokban bevetni, használni. Itt szeretnénk egy egységes szintet megvalósítani azt gondoljuk, hogy ez a széttöredezettség, ami most van, ez nem eh, elfogadható, eh, hiszen ez az eh, hatóság az összes tagállamban meg egyformán illetékes. Ami az áfát illeti, az Olaf áfára vonatkozó kompetenciáit is meg fogjuk vizsgálni. A, áfa beszedése is érinti az Európai Unió pénzügyi érdekeit. A súlyos bűncselekmény, áfa bűncselekmények most az EPO hatásköre alá fognak tartozni. Az OLAF megteheti, és meg is kell, hogy tegye azt, hogy a határon átnyúló multidisziplináris megközelítésével a tagállamok támogatásában támogatásának szerepét vállalja. E, további pont, hogy hogyan tudjuk tisztázni azt, hogy Olaf e, hogyan tud a bankszámlákra vonatkozó információkat kapni, amennyiben ez a pénzügyi csalás e, e, felfedéséhez szükséges. Hogyha a pénz, hogyha a jogi keretet sikerül módosítani, akkor az Olaf véleményem szerint egy alapvető, sőt fontosabb szerepet is játszhat az Olaf, az EPO természetes partnereként, és független adminisztratív hatóságként, amely a csalás vagy visszaélés keretében elköltött pénz, európai pénzek visszakövetelésért felelős. Egy utolsó pont, ami gyakran a vita középpontjában áll, és amelyet Mulder úr és munkatársai is felvetettek, az eljárási garanciák és az ellenőrzési mechanizmusok az OLAF vizsgálódások során. A mi értékelésünk szerint a jelenlegi vizsgálati illetékességek és eszközök nem lennének elegendőek. A jövőbeni együttműködés az OLAF és az EPO között ebben az összefüggésben nem öm, szükségeltet módosításokat. Azonban szeretném kiemelni, hogy az OLAF egy igazgatási hatóság, amely az EPO-tól független. Semmiféle utasítási jog nem létezik ebben az összefüggésben. Az OLAF saját jogán lép fel, akkor is, hogyha az EPO-val együttműködik, és nem képezi büntetőjogi eljárások részét. Az Európai Bizottság nem tervez érdemi módosításokat az eljárási garanciák és ellenőrzések rendeletben, abban a javaslatban, amelyet jövő tavasszal nyújtunk be. A mi véleményünk szerint ezek a kérdések, illetve az Olafra vonatkozó governance aspektusok a második csomag részét kell, hogy képezzék. És majd egy második lépésben már a kialakuló EPO-OLAF együttműködés első tapasztalatait is le lehet ekkorra már vonni. A 83 per 2013-as rendelet módosítására vonatkozó javaslatok számomra, számomra nagyon fontosak, hogy a, leg, hogy a közelmúlt tapasztalatait kihasználjuk, optimalizáljuk az eljárást, és az EPO és az OLAF közötti együttműködést az első naptól kezdve jó és értelmes munka megosztásra és jogi alapra helyezzük. Ezért kérem én a parlamentet arra, hogy ezt prioritásnak tekintse, a 2018-as év második fél évében, hogy a 2019-es választásokra az Olaf-ra vonatkozó jogszabályi módosítást el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen az értékelés javaslat bemutatását, és most megadom a szót az OLAF felügyelőbizottság elnökének, hogy a 2016-os éves jelentés ismertetésének nyomon követése megtörténjen. Tessék. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ezt Öttinger biztos úr az imént elmondta, a felügyelő bizottságnak is ajánlásokat kellett megfogalmaznia a 83-as rendelettel kapcsolatban október 2-a előtt ezt meg is tettük szeptember 27-i hatállyal. Az a bizottság, a bizottságnak akkor, amikor ezt a feladatot kiszabták rá, körülbelül 8 hónapos előtörténete volt, ez egy kicsit rövid idő, de hát ez történt. Egyfajta első benyomást ki tudtunk már alakítani. Néha az első benyomást nem árt, hogyha gyorsan egy jelentésben rögzítjük. Hogyha elolvassa az ember az irányelvet, akkor egyértelmű, hogy a, a mi feladatunk nagyon fontos, hogy ha az oláf függetlenségére akarunk törekedni, és ez itt a lényeg, akkor mindenképpen ez irányba kell tevékenykednünk. Éppen ezért elég meglepőnek találtuk, és ezzel is kezdődik a jelentés, hogy amikor a bizottság úgy döntött, hogy a, amikor megszüntetik a megszüntették a főigazgató mentelmi jogát, akkor egyáltalán nem konzultáltak velünk. De hát ez történt. Aztán még egy dolog, és ezt a bizottság is elmondta az imént, az EPO megjelenésével nagyon fontos az, hogy a feladatköröket elhatároljuk egymástól, tehát ne egymás, ne legyenek átfedések, ne versenjenek egymással a különböző szervek, hanem segítsék egymás munkáját. Egyébként a jelentést a kollégám Elena Fazenda fogja bemutatni. Neki kulcs szerepe volt a jelentés megírásában, és azt szeretném még mondani, a jelentésünk alapüzenete az, hogy ne a főigazgató döntsön arról, hogy megadja nekünk a tájékoztatást, vagy nem. Nekünk jogunk van a tájékoztatáshoz, hiszen ha el akarjuk végezni a munkánkat, akkor ezt információ nélkül nem tudjuk megtenni. Nekünk ellenőriznünk kell, és, de hogyha nincs meg az információ, akkor nem tudjuk, hogy mit kell ellenőrizni. Hogyha elolvassuk az el, előző 5-6 év jelentését, akkor ez a vezér motivum megvan mindegyik jelentésben, tehát nem kaptuk meg a szükséges információt. Mindent megteszünk azért, hogy ezt megváltoztassuk, reméljük, hogy sikeresek leszünk. Most pedig, ha megengedik, átadnám a szót Elena Fazenda kollégámnak, aki csodálatos portugál nyelven fog ezt ecsetelni. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Comissário. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Új bizottság vagyok, ahogy ezt eh, Mulder úr is elmondtam, és amikor elkezdtük ennek a, jelentését, a kidolgozás, ennek a jelentésnek a kidolgozását eh, a rendelet értelmében, akkor 8 hónapja voltunk eh, hivatalban de számunkra ez egy rendkívül fontos feladat volt, ezért mindenképpen el akartuk látni a kötelességünket. Nagyon fontos az, hogy egyértelmű legyen az OLAF és a mi bizottságunknak a kapcsolatot. Nos, több kérdést is meg kellett vizsgálnunk. A mi szervünk egy független szerv, ez a felügyeleti testület egy független szerv. Ez alatt azt értjük, hogy az OLAF függetlenségét biztosítjuk, tehát hogy a nyomozási független, nyomozati függetlensége megvan-e, illetve vizsgáljuk azt is, hogy ezek a nyomozások, vizsgálódások milyen hosszúak, hogyan történnek, az alapjogokat betartják-e, de ezzel kapcsolatban konzultatív feladatunk van, illetve az is nagyon fontos, hogy el tudja látni az olaf feladatait, és hogy megfelelő partnere legyen a többi Európai Uniós szervnek. A bizottság jelentését az alapján dolgozta ki, amit mindjárt föl fogok sorolni, és ezeket részletesebben elolvashatják magában a jelentésben. Nos, nézzük a nyomozások, vizsgálódások kérdését. Utána jön majd a felügyel, jönnek a felügyeleti kérdések, aztán az alapjogok védelme, és a jövőre vonatkozó kérdések az OLAF, illetve az EPO közötti kapcsolat. Nézzük a nyomozások, a vizsgálódások kérdését. Az új az új eszközök vajon megfelelőek? Annak érdekében, hogy az Olaf el tudja végezni a feladatát, tehát a csalás, a korrupció és más illegális tevékenységek ellen fel tudja venni a harcot. Ugye az a lényeg, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit tudjuk védeni. Vajon hatékonyan használjuk ezeket az eszközöket? Aztán a következő kérdéseket tettük fel a felügyelettel kapcsolatban. Vajon az új rendelet megerősítette az Olaf függetlenségét? Vagy éppen ellenkezőleg? Az új rendelet negatív hatása volt az olaf függetlenségére? Másik kérdés. A felügyeleti bizottság sikeres volt abban, hogy az olaf függetlenségét biztosítsa? Harmadik kérdés. Megvannak ahhoz a szükséges eszközeink, hogy az olaf függetlenségét megerősítsük, és ezzel megfelelően tudjon vizsgálati hatásköröket ellátni? Következő témánk alapjogok. Megfelelően megfelelően tudjuk védeni az alapjogokat és az ezzel kapcsolatos kérdéseket az új rendelet alapján? Vannak olyan mechanizmusok, amelyek ezeknek az alapjogoknak a, a alkalmazását garantálják? Aztán az Olaf és az EPO kapcsolata. Hogyan fogja megváltoztatni az Olaf munkáját az EPO létrejötte? Illetve egy ilyen kettős feladatú testülettel, mint az EPO, hogyan fog együttműködni majd az OLAF. Nos, a legfontosabb témákat szeretném ezután kiemelni a jelentésből. Nagyon fontosnak tartom, hogy egyértelmű és világos szabályokat fektessünk le azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egyértelműen és egyhangúan alkalmazni, vagy értelmezni ezeket a, ezeket a rendeletben foglalt szabályokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat ismerjék. Bizottságunk tudatában van annak, hogy ez a parlamenti szakbizottság milyen fontos, na, milyen fontos szerepet tulajdonít a különböző nyomozásoknak. A végeredmény azonban egy vegyes rendszer, tehát a külső és belső vizsgálatokkal kapcsolatban léteznek bizonyos szabályok, de a DG-nek is van beleszólása A baj pontosan hogyan alakulnak ezek a vizsgálódások, vagy nyomozások. Éppen ezért megpróbáltuk elérni azt, hogy olyan 28 cikkünk legyen, amely megfelelően egyértelmű, amely egységes, és ezeket jelentettük meg egy ilyen szabályrendszer. Úgy gondolom, hogy sajnálatos módon nem sikerült megvalósítani azt, hogy jogbiztonság jöjjön létre, hogy megfelelően biztonságos és egyértelmű helyzetben legyenek a nyomozást végző személyek, éppen ezért éppen az alapjogok sérülnek úgy gondolom, hogy valójában a jogalkotó feladata az, hogy egyértelmű szabályokat hozzon létre az OLAF működésével kapcsolatban. Nos, egyetlen egységünk van, egyetlen egység van az olafon belül, amely a nyomozások, illetve vizsgálódások kiválasztásával foglalkozik, tehát hogy megnyissák-e vagy nem a vizsgálatot, mikor zárják be, hogyan fog ez zajlani pontosan mit fognak vizsgálni, illetve hogy a legalitást milyen módon vizsgáljuk meg. Nos, úgy gondolom, hogy nagyobb hatékonyságra kéne törekedni a nyomozás minőségével kapcsolatban. Nos, ez is egy olyan terület, ahol úgy gondolom, hogy a jogalkotónak is lenne dolga, akár a strukturális alapok, akár a saját források, akár a mezőgazdaság, vagy a külső, de, külső támogatás, a korrupció, ezek mind olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni. Ilyen típusú kérdésekkel foglalkozik az OLAF, és ezt csak úgy lehet szerintem megfelelően megvizsgálni, hogyha az OLAF függetlenségét teljes mértékben tudjuk garantálni. Nos, nagyon fontos az is, hogy a, fő, hogy a főigazgató a kormányok, személyek, vagy bármilyen más formációtól függetlenül, nyomásától függetlenül tudjon döntéseket hozni. A különböző nyomozások vagy vizsgálatok el, elindításánál is nagyon fontos az, hogy ez a döntés megfelelő jogi biztonsággal történjen, és az átláthatóság lehető legnagyobb fokára kell törekedni a főigazgató működésével is. Nos, ami a nyomozásokat, a vizsgálatokat illeti, nos itt is nagyon sok dolgot kéne még tökéletesíteni. Mint említettem például alapjogok kérdése. Nos, Úgy gondolom, hogy az információ kezelése rendkívül fontos ilyen szempontból, tehát erre is egy nagyon jó, struktúrált és sok nyomást kiálló rendszert kell létrehozni, tehát hogy az információt megfelelő, mód, megfelelő módon tudjuk kezelni és struktúrálni. Úgy, úgy véljük, hogy a Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő határidőket is be kell tartani. Tudom, hogy nagyon sok esetben igen bonyolult vizsgálódás vagy nyomozásról van szó, ami sokáig eltarthat, de mégis az észszerű határidőket mindenképpen be kell tartani. És ezt csak akkor tudjuk tartani, hogyha az összes hasznos információ eljut hozzánk. Ez, mint Mulder úr beszélt arról, hogy ez nem mindig történik meg. Úgy vélem, hogy a rendeletet itt is módosítani kéne, hogy világos viszonyokat teremtsünk. Aztán a nyomozat, nyomozások lezárásával, vagy vizsgálódások lezárásával kapcsolatban az esetek 50%-ában nem követik a tagállamok az általunk megfogalmazott, vagy az Olaf által megfogalmazott ajánlásokat. Nos, tudjuk, hogy az ex ante legalitási ellenőrzés már nincs feltétlenül élet, életben, hatályban. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy az a az az egység, amelyek, az az egység, amely a nyomozások lezárásával foglalkozik, minden szükséges információval rendelkezzen. Mondom, fel kell ruházni a főigazgatót az összes lehet, azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelően függetlenül járjon el. Aztán felügyelet. Mulder úr az imént említette, hogy nagyon fontos az, hogy az összes információ eljusson hozzánk, és az Olaf, ahogy azt a felügyeleti szervezet is kéri, meg kell az ONF-nak meg kell kapnia az összes szükséges információt, hiszen így tudjuk azt elérni, hogy tudjuk tartani a határidőket, illetve hogy az OLAF el tudja végezni a feladatát. Nagyon fontos az is, hogy az alapjogok alkalmazását tudjuk garant- garantálni. Ez a munkánk egyik fontos része. A főigazgatót többször kérdőre vonták ezzel kapcsolatban. A főigazgató helyzete tehát nem mindig egyszerű, sokszor a belga hatóságoknak kell, belga hatóságok előtt kell elszámolnia, például telefonos lehallgatások ügyében. Itt is azt gondolom, hogy világos viszonyokat kéne teremteni, el kéne kerülni az ilyen típusú problémákat. Aztán vannak belső folyamataink is arra, hogy az alapjogokat garantáljuk, illetve egy egészen komoly alapjogi védelmi mechanizmusunk van. Nos, úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy a legalitást ellenőrző e, mechanizmus független, illetve egyértelmű legyen. Úgy véljük, hogy a jogalkotónak el kell gondolkodni azon, hogy egy ezzel foglalkozó e, külön szemét vagy tisztségviselőt nevez ki az Olafnál. Beszéltünk az Olaf és az EPO kapcsolatáról. Októberben fogadták el az ezzel kapcsolatos rendeletet 20 tagállam támogatásával. Visszatérünk tehát a kezdeti kérdésekhez. Vajon az EPO létrejötte, mennyiben indokolja azt, hogy ezt a rendeletet módosítsuk? Az Európai Ügyészi Hivatal mennyiben fogja az OLAF struktúráját megváltoztatni, illetve vajon ezt a kettős felad, ezzel a kettős feladatot ellátó szervezettel hogyan fog majd az OLAF tudni együttműködni. Azt gondolom, hogy minden Európai Uniós intézmény feladata az, hogy ezen a, ezzel a kérdéssel tudjon, hogy erre a kérdésre megpróbálom választ találni. Nos, mindenképpen kell egyfajta jövőkép, tudnia kell az Olafnak, hogy az új realitáshoz hogyan tudunk majd alkalmazkodni. Vajon a volumene a munkánknak megváltozik egyáltalán az EPO létrejöttével, és elképzelhető, hogy minden egyes ügyet nekünk kell először végig futtatni azelőtt, hogy ezek elkerüljenek az Európai Ügyészi Hivatalhoz. Az is nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy mik a hatáskörök, kinek kell például archiválni az egyes ügyeket. De nagyon sok egyéb részletkérdésben világos viszonyokat kell teremteni, és ne felejtjük el, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészségi Hivatalban, vagy Ügyészi Hivatalban. És nem minden kérdés az ben van kizárólagos hatáskör az Európai Ügyészi Hivatalnak. Hogyha az OLAF hatáskörei megmaradnak, akkor mindaz, Mindazok a plusz feladatok, amiket a felügyeleti bizottság kapott, megmaradhat, sőt, szükség is lenne rájuk. Úgy véljük, hogy az információhoz való hozzájutás, a tájékoztatás a legfontosabb pontja, tehát ettől, ebben, ettől függ nagyon nagy mértékben, mennyire tudja elvégezni a bizottságunk a munkáját. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ennek a jelentésnek a bemutatását. Nagyon érdekes dolog állt elő, kevéssé örvendetes dolog. A felügyelőbizottság nagyon alaposan megvizsgálta az értékelést, és arra jutott, hogy tulajdonképpen sokkal átfogóbban kellene eh, megreformálni a rendeletet, ezt a biztos úrnak mondom elsősorban, mint ahogyan azt a bizottság tervezte. Most a következő kérdés merül fel. Ha megnézzük az EPO rendeletet, annak 120 cikkeje van, az OLAF rendelet ehhez képest igen soványka. Ott van az eredeti rendelet, az első, a 883-assal együtt, az átdolgozással együtt 14 cikkeiből állt eredetileg, és most már körülbelül a duplája az átdolgozásnak hála. bele kell gondolni, hogy az ilyesfajta módosítás milyen hatással lehet az érintettek életére, a munkatársak életére. Meg kell állapodni abban tehát, hogy itt szükség lenne esetleg többre. Hogyha az EPO-t és az Olafot összehasonlítjuk, annak idején én voltam a jelentéstevő, és bár csak többet érhettem volna el, ezt megakadályozta egyrészt a tanács, másrésztről az egykori főigazgató, aki masszívan beleavatkozott az egész történetbe. Mm. Valamilyen módon az alapvető problémákat meg kell oldanunk, mert máskülönben az Olaf elveszíti az eddigi befolyását, nem lesz olyan hatásos a működése, és nem fogjuk látni, hogy mi történik tulajdonképpen, mert gyakorlatilag egy jéghegyről van szó, az sem tetszik már, ami a víz felszíne fölött látható, az meg aztán végképp nem tetszik, ami felsejlik a víz felszíne alatt, vagy alól. Rengeteg mindenről nem tudunk, sejtésünk van, egyelőre csak arról, hogy jóval több jéghegyel van dolgunk, mint amennyinek örülnénk. Úgyhogy én azt mondom, hogy le, hajtsunk végre egy bátor reformot, oldjuk meg az eddigi problémákat, és kerüljön be a szabályozásba mindaz, amire szükség van. Az EPO-nak nagyon jó, kifinomult rendszere van, fékek és ellensúlyok rendszere működik benne, az Olafban azonban nincs ilyen rendszer. Az Olafnak magának is érdeke, hogy az irányítási problémák megoldódjanak. Aztán, ami a felügyelőbizottság kontroll hatásköreit illeti, az értékelésben a tízes oldalon az áll a bizottsági dokumentumban, hogy tulajdonképpen bizonyos dolgokat nem is lehet kimondani, mert, vagy nem, nem lehet megállapítani, mert nincs betekintésünk. Nem voltak adatok arra vonatkozólag, hogy a nyomozat, nyomozások eredménye hogyan kapcsolódik össze a szabályozás egyes részeivel. Tehát Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy pártatlanul megvizsgáljuk az Olaf működésének egyes területeit. Bárcsak igaza lenne biztos úr az Olaf sikerességét illetően, de ha a hatékonyságot és az eredményességet azon mérjük, hogy hány ügyet sikerült lezárni az Olafnak, és hány esetben sikerült úgy lezárni az ügyet, hogy ennek volt valami kézzelfogható eredménye, tehát ajánlások születtek, akkor azt látjuk, hogy 50-60 százalékos eh, a sikerráta. 2008 óta csak két év volt, amikor rosszabb volt az arány, 2012-ben 31 százalék volt, 2016-ban 43 százalékos az arány. Ez volt a két legrosszabb év. Ekkor tudta az Olaf a legkevesebb eh, eredményt felmutatni a lezárt ügyek számát tekintve. Úgyhogy a számok azt mutatják, hogy az Olafnak van, az Olaffal gond van, mert, de hát ez nyilvánvaló, mert bizonyos hatáskörei nincsenek meg, ez egyértelmű és, de hogy ezzel a jogalappal meg tudjuk-e adni azokat a kontroll lehetőségeket, amelyekre szükség van, nem tudom, nagyon nagyok a kétségek bennem a fékek és ellensúlyok hiánya miatt. Többször is elhangzott, hogy a bankadatokhoz való hozzáférés mennyire fontos lenne. Hát, hogyha az OLAF irányítási struktúráját nem javítjuk, és még több információhoz férnek hozzá az OLAF-on belőle, még inkább kiszolgáltatjuk a vizsgálatok érintetjeit. Szerintem ez még csak súlyosbítja a jogállami aggályokat. Először is meg kell oldani ezeket a problémákat, mielőtt a hatásköröket bővítenénk. Ami a felügyelő bizottságra vonatkozókat illeti, szerintem a jelentés nagyon érdekesen, érdekes dolgokat mutatott fel, és felhívta a figyelmet arra, hogy a belső szabályokat, az a belső szabályait is öm, jogi formába kell öntenünk, ez a jogalkotó feladata. Csak így tudjuk biztosítani a jogállamiságot és azt, hogy mindenkit egyformán kezeljünk. És el kell döntenünk azt is, hogy mit szeretnénk. 18 éve folyamatosan gondok vannak bizonyos dolgokkal, fennállnak bizonyos problémák, Egyszerűen azért, mert az OLAF egyfajta köztes területen található a büntetőjog és az administratív terület között. Lehet, hogy jobb lenne, hogy az OLAF csak administratív vizsgálatokat folytatna le, tisztán administratív vizsgálatokat, és jó lenne, hogyha a bizottság készítene egy összehasonlítást egyébként a tagállamokról, hogy az egyes hatóságok milyen jogosultságokkal rendelkeznek. Így kezdődött a dolog az EPO kapcsán is, és szerintem ez egy sikeres megoldás volt. Többet kell tudnunk egyszerűen ahhoz, hogy megfelelő jogalkotási munkát végezhessünk. Ha megnézzük, mi áll az EPO rendeletben, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogy lehetne az egészet streamliningolni. Az EPO-nál például egy vizsgálatot csak akkor indíthatnak el, hogyha várhatóan több mint négy éves szabadságvesztéssel lehet számolni. Az Olaf esetében nincs ilyes falta, fajta rendelkezés. Mit teszünk, hogyha az Olaf az EPO-hoz fordul segítségért, és olyan államok érintettek, amelyek nem vesznek részt az EPO-ban? Magyarország, Lengyelország például. Mit teszünk akkor, hogyha az EPO-nak ugye vannak jogosultságai adatok továbbítására, olyan adatok továbbítására, amelyek büntetőjogilag relevánsak lehetnek, az Olafnak nincsenek ilyen jogosultságai. Az Olaf esetében az érintetteknek nincs joguk megnézni a zárójelentést. Nagy erőfeszítésbe tellett, hogy legalább az, az érintettek legalább a következtetésekkel kapcsolatosan valamiféle megállapítást tegyenek, kommentálhassák azt. Ez egy alapvető jog a büntető jogban, és éppen ezért az EPO esetében az eljárás alanya betekinthet az összes iratba. Nagyon nagyok a különbségek tehát az EPO és az OLAF között az érintettek jogait nézve, hogyha most nem teremtünk összhangot, akkor az Olaf rengeteg jogi problémával ütközik majd, és végül felmorzsolódik. Ezért azt mondanám, hogy tegyünk rendet, oldjuk meg az alapvető problémákat. Az EPO rendeletben egyetlen egy cikk vonatkozik egyébként csupán az olaf való együttműködésre, az információ cserére. Ezek a problémák nem merülnek fel ebben a cikkben, amelyeket én említettem, és nincs semmiféle megoldási opció sem úgyhogy az OLAF rendeleten belül kell megteremteni mindennek a megoldását. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az OLAFon belül is vannak ö, problémák. Itt van ez az úgynevezett case management rendszer, amely 9 millió euróba került, és nem működik. További 5 millió eurót akarnak rákölteni, hogy működőképessé váljon. Információkat szeretnék erről kapni mert hát azt halljuk, hogy a rendszer egyébként is működésképtelen, nem lehet vele dolgozni, a rendszeren belüli tartalmak is megváltoztathatók, annélkül, hogy ennek nyoma lenne. Ezek szerintem drámai tények, súlyosan érintik az OLAF hatékonyságát és az EPO-val való együttműködés lehetőségét is. Nagyon sok a probléma, ezeket próbáltam most itt röviden felvázolni. Szeretném már most jelezni a szakbizottsági tagoknak, hogy munkadokumentumot készítek, a jelentés és az EPO rendelet, rendelet alapján megpróbáljuk majd felsorolni azt, hogy milyen reformokra, milyen változtatásokra lenne szükség. És azt gondolom jó lenne, hogyha az Európai Bizottság eh, több információt szolgáltatna, mint ez a szükséges minimum. A biztos úr öt évről beszélt, ebből négy évet le kell vonni, mert az Európai Bizottság többször is tett javaslatot, majd ezeket visszavonta. A harmadik javaslat, tég nagyon sok idő telt el. Nyilván értem, hogy az Európai Bizottság sem igazán tudta eldönteni, hogy mit évő legyen, tehát most már világos, hogy mit kell tennünk. Összhangba kell hozni egymással a két szabályozást, hogyha ez nem sikerül, akkor ismét csak egy ilyen férc munka születik. Eleve az Olaf történetét is ez jellemezte, szuboptimális megoldások sora volt az Olaf története, és hát ezzel nyilván nem lehetünk elégedettek. Négyen kértek szót még. Jávor kolléga az első parancsolja. Thank you very much, uh, Madam Chair, and, and thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ötinger biztos úrnak, és köszönöm szépen a szabályozással kapcsolatos elemzést is. Osztom a legtöbb aggályt, amelyről szó esik a jelentésben. Különösen egyetértek azzal, hogy az Olafnak meg kell tartania a szerepét, azután is, hogy létrejön az Európai Ügyészség. Különösen azért is, mert több tagállam egyelőre nem kíván csatlakozni az ügyészséghez, így az Olaf marad az egyetlen EU szerte működő nyomozati szerv, amely a források tagállami felhasználását vizsgálja. De persze hozzáadott értéket mindenképpen képvisel az EPO-val való együttműködés is. A különböző vizsgálatok lefolytatása során történt mulasztások, hiányosságokra is nagyon jogosan hívja fel a figyelmet a jelentés. Az, hogy az OLAF vizsgálatok, a, az OLAF vizsgálódásai alá vannak vetve a nemzetállami jogszabályoknak, ez szerintem fenntarthatatlan. Fenntarthatatlan, hogy más és más jogalapon történik a vizsgálat a különböző tagállamokban. Egyébként egyetértek azzal is, hogy az OLAF mandátumát és vizsgálati hatásköreit ki kell bővíteni. A számlákhoz való hozzáférést említették, a különböző hamisított termékekkel kapcsolatos ügyek is szóba kerültek, de azt gondolom, hogy azért vannak itt további problémák. Gressle asszonyjal értek egyet alapvetően. Talán valóban célszerű lenne az Olafot átfogóban megreformálni, és ezzel megoldhatnánk az alapvető problémákat, amelyeket az elnök asszony felsorolt. Nem ismételném meg az összes többi pontot, amelyel egyetértettem, inkább kiegészítésképpen felvetnék még néhány kérdést. Fazenda asszony beszélt az Olaf ajánlások follow Egyetértek azzal, hogy nem tudjuk mérni az OLAF hatékonyságát és eredményességét csupán azáltal, hogy megnézzük, hogy hány ügyet nyitott meg, illetve zárt le az OLAF. Úgy gondolom, hogy az OLAF hatékonyságát végeredményben az mutatja, hogy a tagállamok végrehajtják-e az OLAF ajánlásait. Van-e valamilyen következménye az OLAF ajánlásainak? legyen szó a nemzeti hatóságok általi vizsgálatról, vagy bírósági döntésről, és így tovább. Sokszor ez nem történik meg, sőt az Olaf sokszor nem is rendelkezik információkkal arról, hogy az ajánlásait mennyiben követik a tagállamok. Gyakorlatilag csak a fióknak dolgoznak sokszor, és semmi utóélete nincs az Olaf munkájának. Nagyon fontos kérdés az Olaf ajánlások átláthatósága is. Tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés. Néha az Olaf által a nemzeti hatóságoknak megküldött ajánlásokat nem lehet közzétenni, mert a büntető jogi eljárás megköveteli a dokumentumok bizalmasságát, bizalmas kezelését. Másrésztről azt gondolom azonban, hogy a polgároknak is érdeke, hogy hozzáférhessenek bizonyos információkhoz, amelyeket ezek az ajánlások tartalmaznak. Jelen pillanatban nincs világos szabályozás erre vonatkozólag. Néha az OLAF ajánlásokat a tagállami hatóságok vagy a tagállami kormány közzé teszi, más esetekben ugyan a, a hasonló ajánlásokhoz nem lehet hozzáférni, ez szerintem alása a jogállamiságot, hiszen nagyon más és más módon közelítik meg sok esetben az olaf ajánlásait, és meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt a büntetőjogi eljárás és a érdekei között egyrészt, és a polgárok joga között másrészt, hogy hozzáférjenek információkhoz. Érzékeny kérdés az is, hogy megküldjék e a tagállami kormánynak az OLAF ajánlásait. Alapesetben ezzel nincs gond. Az OLAF elvégzi a vizsgálatot, megkülde, megküldi az Európai Bizottságnak is az ajánlásait, és az Európai Bizottság is továbbítja a pénzügyi ajánlásokat a tagállamnak. Ezzel alapesetben nincs gond. De vannak esetek és vannak tagállamok, ahol azt látjuk, hogy a kormány szerve és a potenciális korrupciós ügy szereplői között kapcsolat van. Ilyen esetben az Olaf, ha végül kivizsg- vég- kivizsgálhatja azt, hogy a kormány vagy a kormány szervek visszaélnek a pénzekkel, majd megküldik az ajánlásokat ugyanezen kormánynak vagy hatóságoknak, miközben a nemzeti hatóság is vizsgálódhat ezzel párhuzamosan, ezzel lehet, hogy aláássák a nemzeti hatóságok azon képességét, hogy hatékony vizsgálatot folytassanak le. Ezt is tisztázni kellene. És végezetül ez az utolsó pont, teljesen egyetértek Gressle asszonynal, az Olaf reform keretein belül valamilyen megoldást kell találni arra, hogy az Olaf vizsgálódásai ellen nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség, nincs jogorvoslati lehetősége azoknak, akiket az Olaf vizsgál, akikkel kapcsolatban vizsgálódik. A fékek és ellensúlyok működő rendszere nélkül ez nincs rendben. Én is támogatom az Olaf megerősítését, a hatásköreinek kibővítését, de szükség van fékekre és ellensúlyokra. Az Olafon belül is szükség van ilyen rendszerre, és utána érdemes megerősíteni magát az intézményt, amikor ez már létrejött. Szárvama kolléga. <clears throat> Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Ötinger biztos úr. Külön köszönet a felügyelő bizottságnak. Az alap volt az egyik legérdekesebb téma számomra a 2010-15-ös időszakban. Önök akkor még nem dolgoztak ott, de Mulder úrra persze emlékszem a szakbizottságból. Néhány észrevétel. Egyetértek azzal, amit Jávor úr mondott, egyetértek azzal, amit az elnök asszony mondott, de hogy röviden fogalmazzak. Jogi szempontból ez egy elfogadhatatlan helyzet, mint hogyha az Európai Unió belső FBI-jával lenne dolgunk. Nincsenek a szabályok megfelelően lefektetve. Nem egyértelmű a jogi keret. Mint például a telefonos lehallgatások esetében nem, nem, egyértelmű, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni, ez nonsens. Ez így volt, és még mindig így van. és másokhoz hasonlóan arra kérném a bizottságot, hogy ezt vegye nagyon komolyan. A 883 alkalmazását eh, nagyon alaposan kell elvégezni, hogy ne legyenek jogi kiskapuk. Ehhez kapcsolódik még valami a nyomozási jogköröket ki kell tágítani valóban, de csak akkor, hogyha mindezt megfelelően szabályozták. Tehát a két dolog kapcsolódik egymáshoz. Nagyon veszélyes lenne a nyomozati jogköröket úgy kiterjeszteni, hogyha nem lenne, hogy, hogyha nincs az összes jogi kiskapu megoldva, megszüntetve hiszen hogyan lehetne a munkai elvégzéséért felelősségre vonni az Olafot. Tehát fékek és ellensúlyok, ezt helyre kell tenni. Elnézést nem voltam itt az előadás elején az Olaf részéről, de ha jól értettem, akkor én mindig nem, kap meg, nem kapja meg az összes információt a, a felügyeleti bizottság, és pedig ez lenne az egyik kulcseleme az egész struktúrának. Évek óta beszélünk erről, és még mindig ugyanezt a problémát görgetjük. Jó lenne, hogyha tudnánk lapozni, és az Olaf működését tisztáznánk. Mi a helyzet azoknak a jogaival, akiket vizsgál az Olaf? idéznem kell itt egy esetet, a szemvevőszék egyik tagját az Olaf vizsgálja. Lehet, hogy mi képviselők nem ismerjük ennek a részleteit, de szerintem Pinkston úr, akit vizsgálnak, legalább neki kéne tudni azt, hogy miután nyomoznak, mit vizsgálnak vele kapcsolatban. Ez egy elég drámai példája annak, hogy miről van itt szó. Ez kérem egy elég kaotikus helyzet, és nem megengedhető, hogy az Európai Unió ilyesmit hozzon létre. Ez egy nagyon komoly dolog. Összefoglalóként hadd mondjam el azt, hogy teljes mértékben egyetértek Fazenda azonnyal. a felügyelető bizottságnak még mindig egy nagyon-nagyon aktuális és fontos szerepe van. Köszönöm. Kollégi de Jong, bitte. De Jong kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet biztos úrnak, és köszönet a felügyeleti bizottságnak is. Sok minden elhangzott már. Elnök asszony bevezetőjében hosszan szólt azt hiszem, egyértelművé kell tenni a helyzetet. Ön az egész szakbizottság nevében beszélt, a mi frakciónk nevében is. Pontosan ez a legfőbb gond, amit ön említett. Egy olyan EPO rendelettel van egy e, dolgunk, ami rendkívül részletes az eljárási joggal kapcsolatban is, de az Olafra viszont ez nem vonatkozik, tehát ott nem egyértelmű a helyzet. Néhány konkrét felvetés az ügyek kiválasztásának feltételei. Ez egy fontos kérdés. Ha megnézzük az erre vonatkozó, ha megnézzük az értékelés függelékét, akkor az érintett, láthatjuk, hogy az érintett felek is nagyon kritikusan fogalmaztak ezzel kapcsolatban, tehát hogy milyen kritériumok alapján választják ki az ügyeket. Például a, a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban, vagy a bizottság értékelésében is ez ö, olvasható. A főigazgatónak rendkívül nagy a döntési jogköre. Vajon probléma ez, szerintem igen. De az is nagyon súlyos probléma, hogy nem egyértelműek a kritériumok, hiszen ezek nagyon általánosan vannak megfogalmazva, bárhogy lehet őket értelmezni. Nem tudom, hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni. Ez a kér- ezt a kérdést a biztos úrnak, illetve a Földleti Bizottságnak is címezném. Még egy dolog, amire többen is utaltak, az eljárás közbeni garanciák. Kicsit megdöbbentett, amit szintén a mellékletben olvastam ebben a témában. Általánosságban a válaszadók úgy válaszoltak, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy meglegyenek az eljárási garanciák, és minél magasabbra, magasabb szintre érünk, a főigazgatóik, akkor úgy egyre inkább azt gondolják az emberek, hogy ezek aránytalanok. A felügyeleti bizottságnak is voltak ezzel kapcsolatban kétségei. Már most is úgy vélik a dolgozók, hogy a jelenlegi eljárási garanciák aránytalanok. Hogy tudnánk őket segíteni, hiszen egyértelműen plusz eljárási garanciákra van szükség. Höttinger úr hogyan vélekedik a felügyeleti bizottság ajánlásáról, amit ma fogalmaztak meg, miszerint egy jogi tisztviselőt kéne az Olaf rendelkezésére bocsátani, amely, aki egy független jogi szakvéleményt tudna adni. A tanács nem igazán támogatta ezt az elképzelést, mi pedig szeretnénk, hogyha az Olafot végre az Olaf helyzetét végre normalizálnánk. Köszönöm, Szalafranka úr, köszönöm, köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr, köszönöm a felügyeleti bizottságnak is azt, hogy kifejtették ezt a jelentést. Nos, ezzel kapcsolatban számomra az a lényeg, hogy az Olaf a lehető leghatékonyabb legyen, és nagyon hatékonyan tudjon használni, harcolni a csalás ellen, illetve a lehető legnagyobb mértékben meg tudja védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Röviden tudom fogalmazni, mert a kollégák már sok mindent elmondtak, sok kérdést, feltette, sok kérdést feltettek. És szerintem fején találták a szöget sok esetben. Elnök asszony, három dologra lenne szükség. Biztos úr, jobb kell, hogy legyen a koordináció, és nagyon fontos az, hogy világosan elkülönüljenek a hatáskörök, mi a tagállamok feladata, és mi nem. Ezen a nehézségen mindenképpen felül kell emelkedni, és elnök asszony egyértelmű, hogy a közösségi alapokat nagyon nagy részesedésben társfinanszírozással kezelik. Éppen ezért feladat az, hogy legyenek például in situ ellenőrzések, és itt az Olafnak van szerepe. Én szerintem egy, egyértelműsíteni kell, hogy az Olafnak van erre hatásköre, és mi a feladat egyáltalán. Aztán az Olaf tevékenysége, illetve az Európai Ügyészi Hivatal tevékenysége esetében is világos határvonalakat kell szabni, mi a helyzet a különböző nyomozásokkal, akár bűnügyi témában. Az EPO létrehozó rendeletben az olvasható, hogy a két intézménynek együtt kell működnie. Harmadik dolog, nagyon fontos az is, hogy az OLAF és a felügyeleti bizottság hatáskörét tisztázzuk. Már nagyon régóta foglalkozunk, ez, foglalkozunk ezzel a problémával, nem egyértelmű, hogy kinek mi a feladata. Felügyeleti Bizottság jelentésében azt olvashatjuk, hogy három, hogy három intézménye, három jogi szakvéleménye azt mondta ki, hogy a, hogy a felügyeleti bizottságra szükség van, és a hatásköröket meg kell tartani. Kérdezem a biztos úrtól, hogy egyetérte a három intézmény jogi szolgálatának szakvéleményével. Jó lenne, hogyha végre ezt a problémát megoldanák. A bizottság jelentésében utal a 2003-as rendeletre, miszerint a problémákat ezen rendelet alapján kell megoldani, de ezzel párhuzamosan ugye megjelent az ügyészi hivatal is. Biztos úr. Biztos úr. Biztos úr. Ön szerint az időzítés megegyezik a rendelet módosítása esetében, illetve az európai ügyészséget létrehozó dokumentum esetében. Aztán a felügyelet demokratikus ellenőrzése, illetve az OLAF igazgatóságának ellenőrzése. Elnök asszony, itt van egy nagyon-nagyon világos kérdés, ami felmerül. Ezt a demokratikus ellenőrzést és feladatot vajon kire kell bízni? Valóban a felügyeleti bizottságra, vagy sokkal inkább a parlamentre kéne ezt a feladatot ruházni? Ugye általában a parlamentek feladata az ilyesmi. Természetesen az Olaf független szerv, de nem lenne alkalmasabb, hogyha a parlament hajtaná végre ezt a, fe, ezt a felügyeleti feladatkört? Köszönöm. Kollégi Váli, bitte. Válli kolléga, köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, biztos úrnak, köszönöm szépen az előadását, és köszönet a felügyeleti bizottságnak, és nagyon érdekes dolgokat hallottunk. És eh, valóban, ahogy a kollégák is mondták, a koncak bizottságban nagyon sokszor foglalkozott az OLAF eh, működésével, feladatkörével. Szeretném én is, hogy a kollégák kérdéseire válaszolnának, biztos úr is, illetve a bizottság is. Ugye említették, hogy bizony az információhoz való hozzájutás nem egyszerű, sokszor emiatt bizonyos dolgok késlekednek, illetve a tagállami hatóságok nem tudnak megfelelően együttműködni olyan esetekben, amikor határon átnyúló csalásokról van szó, mondjuk a nyomozás itt is akadozik. Hogyan lehetne a tagállami hatóságok közötti együttműködést javítani? Egy, mégis megoldás lehet az is, hogyha az Olafra testáljuk át az ilyen típusú feladatokat. Tehát hogyan működhetnek együtt a tagállami hatóságok, mondjuk akkor, amikor banki amikor bankszámlákat kell vizsgálni, vizsgálni vagy határon átnyúló csalási ügyekről van szó. A bizottság mi a javaslata ezzel kapcsolatban? Információcsere, kölcsönös információcsere a tagállamok között? Például a struktúrás alapoknál szerintem a hatóságok azért képtelenek arra, hogy fényderítsenek a csalásokra, mert nincs semmiféle ilyen kezdeményezés adat csere a különböző tagállamok hatóságai között. és egy elég komoly nyomásra beszélhetünk, például az olasz hatóságokban is. Az olasz hatóságok szeretnék rendesen elvégezni a munkájukat, de nem jutnak hozzá feltétlenül az információhoz. Nem tudom, hogy politikai szempontból megvan az akarat ahhoz, hogy meglegyen az információcsere. Mondom, a strukturális alapok esetében ez egy égető kérdés, főleg, hogyha tudjuk, hogy az európai költségvetésnek egy milyen fontos, milyen nagy részéről van szó. Köszönöm. Ich habe noch zwei Kollegen auf der Rednerliste, Kollege. Még ketten vannak a hozzászólók listáján. Von kollega, tessék. Uh, thank you, Chair. Can I thank the, the Commissioner uh, and the... Köszönöm szépen, köszönet én is a biztosnak, illetve a felügyeleti bizottság. Örülök, hogy Jan Mulderrel ismét találkozhatok. Az Olaf az Olaf kérdésével tényleg sokat foglalkoztunk, elég bonyolult ügy, régóta húzódik, sok élénk vita fűződik ehhez a témához. És, e, és azt gondolom, hogy az olaf kapcsolatban voltak a, gyakorlatilag a legjobb vitáink, és a jövőbeli reformok kérdését is meg kell beszélnünk. Az EPO fölállítása egy kiváló alkalom arra, hogy hatékonyabbá tegyük magát, az Olafot is, és pontosan ezért szerveztük meg ezt a mai vitát. Szerintem sokat lehet tenni azért, hogy az Olaf működését javítsuk a jövőben. Függetlenné kell tenni az Olafot, ez kulcsfontosság. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan választja ki az ügyeket, az Olaf milyen hosszan követi nyomon az ügyeket, hogyan teszi ezt. Ezek számunkra fontos kérdések, a múltban is meghívtunk már, meghívtuk már a felügyeleti bizottság tagjait, már hát beszéltünk velük több esetben az információ hiányáról, tehát ezt egyszer mindenkor akkor meg kéne oldani, egy igazi definícióra van szükség, milyen típusú információkat kell megadni a felügyeleti bizottságnak. Aztán EPO, a következő téma, nem szabad átfedéseket generálni az OLAF és az EPO között. Biztos úr, úgy látom, hogy vonakodik attól, hogy itt nagy változásokat vezessen be. A 883-as rendeletet, rendeletet szeretné megváltoztatni 2018-ban, és azt mondja, hogy majd később esetleg, hogy lesznek egyéb változások is. Ön pontosan hogy látja ezt a két fázist? Mit fog az első fázis, mit fog a másik fázisban megtenni? Jó lenne, hogyha lenne egy kis rálátásunk, hogy megértsük, hogy mik a szándékai szeretnénk az OLAF működését javítani, hiszen azt akarjuk, hogy működőképes legyen. Köszönöm. Takula úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is ezt a pragmatikus megközelítést. Úgy tűnik, hogy nem sok minden valósul meg, hogyha túl sok változást akarnak. Most az ALDE nevében hadd mondjak néhány szót. A rendeletnek vannak bizonyos gyenge pontjai, például az OLAF hatáskörei, kompetenciái, az OLAF hatékony működése, az OLAF együttműködése a tagállamokkal és a felügyelőbizottsággal és egyéb szervekkel. Még ezek a pontok mind nagyon fontosak, és ezekre mindenképpen ki kell eh, térni. A jövőbeni eh, kilátásokra kell koncentrálnunk, hiszen ezek az ajánlások konkrétan az EPPO-ra vonatkoznak. Az EPPO eh, jövő évben kezdi meg a munkáját, és, lehet, és a lehetőségek szerint zöggenőmentes együttműködésben az Olaffal. Utoljára, amikor döntő jelentőségű változásokat vezetünk be a rendelettel kapcsolatban, 2006-ban volt ez, fogadtuk e, e, el az első rendeletet, és a tárgyalások 2013-ig tartottak Hogyha ez így folytatódik, akkor a mandátum végéig nem tudjuk a szükséges változásokat eh, bevezetni. Ez eh, oda vezethet, hogy mind az OLAF, mind az EPO eh, nem hatékonyan működne. Ezért az OLAF és az EPO közötti együttműködésre kellene koncentrálni, és az egyéb változtatásokat a következő mandátumra elhalasztani. Köszönöm szépen, biztos úr. Elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Az OLAF jogalapja négy éves akkor, akkoriban többet akartak elérni, de ami az Olaf rendeletben szerepel, ezt a tanács és a parlament fogadta el. Ez, én annak idején még az energiacsővezetékeket építettem, úgyhogy ez az én időm előtt volt. Hamarosan egy értékelésre került sor, négy évvel később, ez nem gyakori. Volt egy külső tanulmány, amely az Olaf oldalán megtalálható, bárki lehívhatja. És most a jelentéssel eh, eh, Mulder úr jelentésével eh, egy átdolgozás előtt állunk, egy csak négy éves rendelet felül, felülvizsgálat előtt, vagy átdolgozása előtt. Aztán meglepetésszerűen <clears throat> jött az EPO, én már nem hittem benne, egy évvel ezelőtt meg sokkal rosszabbul nézett ki a helyzet, egy vég, soha véget nem érő történetnek tűnt ez az egész, és aztán Olaszország együttműködésével, 20 tagállam együttműködésével működik a dolog, működhet a dolog. Az EPO 2020-ban elkezdheti a munkáját. Az előkészítő munkálatok egy alapító igazgatóval, egy belső task force már megkezdődtek. Tehát eh, egy szűk három eh, év alatt az OLAF és az EPO közötti feladat megosztást, eh, elhatárlást tisztázni kell. A rendelet 101-es cikke szól erről az EPO és az OLAF közötti együttműködésről. Ehhez az, az OLAF rendeletben ennek az ellenpéldája, vagy a, vagy a párját el kellene fogadni az Olaf kapcsolata az EPO-val, vagy viszonya az EPO-val. Az én fő akkodalmam a következő. Az az EPO-t, amikor elfogadtuk, akkor az Olafnak le kellett mondania bizonyos munkatársi pozíciókról, posztokról. Én ezt korlátozni tudtam. Az EPO-t úgy akartuk létrehozni, hogy elvesszük az Olaftól a, az álláshelyeket. Ez eh, elfogadhatatlan. Ezért én most az európai költségvetéssel és eh, a eh, munkatársi állomány számmal foglalkozom, hogy az OLAF megmaradjon és attraktív maradjon a fiatalok számára, akik itt szeretnének dolgozni. Most persze pohár lehet félig üres, félig tele, az Olaf poharam legalább félig tele van. Nekem nagyon jó a benyomásom az Olaf munkájáról. Sok munkatársal beszéltem, ők motiváltak, kompetensek. Kiváló főigazgatója van az Olafnak, és nagyon hálás vagyok, hogy hajlandó ezt a munkát folytatni és sőt meghosszabbítani a pozícióját. Most hamarosan egy igazgatót kell kineveznünk, van nagyon, egy nagyon jó lista áll rendelkezésünkre kiváló nevekkel, és aztán tavasszal az utódnak el kell tudni kezdeni a munkát. Ami ezt a kis felvetést illeti, hogy ő már ő már évekkel ezelőtt a főigazgató állandó helyettese volt. A kérésem az, hogy fogadjuk el, és csak, olyanokat vár, csak olyat várjanak el tőlünk, ami nekünk jogilag feladatunk, és csak részben olyasmit, amit önök politikailag akarnak tőlünk. Én ismerem az Olaf rendeletet, mindent meg fogom tenni annak érdekében, hogy én és az Olaf is minden jogi eh, elvárásnak megfeleljünk. Az ellenőrzésről is beszéltünk, ez eh, nagyon jó. Most önök térfelén pattog a labda. Mi készítettünk egy jelentést, aztán ezt most először jegelik azért, hogy az Olaf értékelése először megtörténjen, de most a dolgot együtt meg lehetne vizsgálni, és akkor a részlet kérdéseket, hogy mi itt, hol helyezünk el, arról beszélni lehet, de az ellenőrzés szempontjából fontos, amit a bizottság 2014-ben benyújtott. egy európai intézmény egy e, tagjának kapcsolatos e, vizsgálatokat említették meg. Itt e, in dubio pro reo, tehát most itt folyó vizsgálatok alatt vagyunk, úgyhogy a bizalmas titkos, az információ titkossága nagyon fontos az adatokkal, a nevekkel, az eljárásokkal nagyon-nagyon bizalmasan kell bánni, ez a jogállamiság egyik alapelve. Nem mondhatják azt, az, hogy az Olafban, hogy az Olaf bank ki adatokat akar, adatokhoz akar hozzájutni, akkor az információ titkosságát megsértik, itt meg közben folyó ügyekről akarnak információt. Ez a két dolog egymásnak ellentmond. Az OLAF egy olyan hatóság, amely administratív eljárásokat folytat le, ezt nem lehet összehasonlítani az FBI-jal. Az FBI a struktúráját, a feladatát illetően és hát az ismertségét illetően is teljesen más. Az Olaf eh, tisztviselőknek eh, nincsen revolver a zsebükben, ők csak tudással rendelkeznek. Beszéltek a tagállami eh, adatokhoz való hozzáférésről, mint európai polgárok vagyunk, mindegy, mindegyünk valamelyik tagállamból érkezett, Németország, Magyarország, Olaszország, Belgium. Európa még sajnos még mindig a nemzetek Európája, és ezért, az erős, ezért erős az Európai Tanács, és nincs a parlament sem teljesen egy szinten van a tanácssal, ami a jogszabályalkotást illeti, közeledünk ehhez, de a nemzeti miniszterek, a regionális miniszterek, az igazgatások, az adminisztráció az Európai Unióban nem a hivatali felettesüket látják, ami az igazgatási eljárást illeti, illetve a büntetőjogi eljárást illeti, ez mindig is nemzeti kulcskompetencia volt most Helsinki, Róma, Berlin ígérheti az adatok teljes átláthatóságát, és akkor ezt valósítsuk is meg. Helsinkiben, Rómában, Aténban, Budapesten, Berlinben fontos lenne, hogy maradjunk realisták a fennmaradó időnkre. pontosan végig gondoltuk, hogy mit javasoljunk. Én a felügyelőbizottság egyes megfontolásait felveszem a jelentésembe, és Mulder úrral és kollégákkal egyeztetni fogok még március előtt. Azonban ezt szeretném, ezt, ha ezt el tudnánk majd fogadni, ez nagyon fontos. Az EPO 2020-ban megkezdje munkáját, addig az OLAF jogszabályt el kell fogadni. Ők a, önök a, ismerik a trilóg, trialógusokat a tanácsban. Komolyan azt gondolják, hogyha most az önök összes megfontolását, ami egyébként izgalmas, egy csomagba beleveszem, hogy ez a csomag 2019. májusáig elfogadásra kerül? Az életben nem. Önöknek elég tapasztalatuk van már a jogszabályalkotás terén. A kilenc évről e, említ, e, erről, erről beszéltünk. Az e, EPO-nak öt évre volt szükség, négy évre volt szükség, a PIMF-re öt évet kellett várni. Tehát a mandátumok felmaradó idejében jó lenne, hogyha az EP EPPO és az OLAF közötti feladatok normális elhatárolását elérnék. Én ezt akarom, én, én ezt támogatom. Ha, ha az ÁFA értelmes, észszerű megoldását tudjuk fogadni, ezt is támogatom és aztán a tanácsra nyomát, nyomást helyezni, hogy a, nyomá, hogy a bolgár elnökség alatt aztán osztrák elnökség, aztán román elnökség következik 2019 májusáig, tehát döntsék el, fogadják el. És aztán időnyomás nélkül a második felővizsgálati időszakban egy második csomagba belevehetnék a fennmaradó megfontolásaikat, de így már elkezdhetné az EPO munkáját. Az önök megfontolásai fontosak, az enyémek meg sürgősek. De a kettő egymásnak nem mond ellent. A 2018-as bizottsági munkaprogramban amit in, önök ismernek, és amit intenzíven megbeszéltünk, pontosan ezt a mértékletességet említettük. Önök ismerik a programot. Hogyha egy nagyobb megközelítést választunk, akkor egy stakeholder konzultációt kellene tartanom, akkor egy hatástanulmányt kellene készítenem. Az én javaslatom eh, ebben eh, a dimenzióban legkorábban 2018 végére készülne el, és ez azt mutatja, hogy akkor az EPO munkájának megkezdése előtt, az Olaf EPO elhatárolása előtt semmi nincs a kezünkben egy bizottsági javaslat mellett. És amit az új bizottság ezt, az, hogy ezzel foglalkozik-e, vagy rögtön a levéltárba helyezi, hát ezt nem tudjuk. Önök közül néhányan az új parlament tagjai lesznek, mások nem, de az önök szakértelme fontos. Most az önök szakértelmével helyezzük nyomás, helyezzük nyomás alá a e, tanácsot, hogy a tanács egy év alatt fogadja el azt az mértékletes jogszabályi e, átdolgozást, amelyet én tavasszal benyújtok. Utolsó előtti pont a fő aggodalmam az OLAF munkatársi terve, létszámterve. Az OLAF eh, nak is kellett az 5% keretében leépítést eh, elérnie. Kérdésem az, hogy van-e elég jól képzett munkatárs, van-e elég eh, álláshely, attraktívak vagyunk egyáltalán, van-e karrier lehetőség az Olafnál? Én most attraktív, vonzó munkaadó vagyok-e? hogyha támogatnak, akkor az elkövetkezendő években az Olaf érdekében, és nem az Olaf ellenében fogok tudni nyomást gyakorolni. A meglévő helyzettel önök sem elégedettek, mi sem. Vannak vegyes, közös programok, és sajnos az Európai Uniónak nincsen eh, igazgatási alapépítménye, és a mi eh, a közös programokért felelős eh, hatóságok, a különböző európai szabályok végrehajtásáért felelős hatóságok, azok a nemzeti minisztériumok, a régiók és az önkormányzatok. Hát ezek olyanok, amilyenek. Ennél jobb nincs. 28 tagállam van, 200 régió, több ezer önkormányzat, ezeket így kell elfogadni, ahogy, ahogy vannak. Egyes helyeken kiválóak, de nem mindenhol. Én azt gondolom, hogy az mi Európai Uniónk nem a korrupció Európai Uniója, több eh, ezer tisztviselőt ismeretek eh, eh, voltam, dolgoztam önkormányzatban, dolgoztam Baden-Württembergben, tartományban, ismerek berlini tisztviselőket, rengeteg európai tisztviselőt, akik szorgalmasak, tisztességesek, és nem akarják a korrupciót elősegíteni. Természetesen nem, lehet, nem tudunk minden korrupciós e, esetet feltárni, de az Olafnak mindenképpen elrettentő hatása van, nagyon sok esetet feltárnak. Amennyiben visszaélésről kapunk tájékoztatást, akkor ezt kivizsgáljuk. Hogyha ezeknek a száma növekszik, akkor ezt tükrözni kell az Olaf létszámtervében is a korrupció pohara is félig van, de félig tele, és nem félig üres. Az Olaf egy olyan hatóság, amely a teljes bizalmunkat megismeri, és a, az, a ügyvezető, főigazgató is, és a, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az új főigazgató önökkel együtt, és nem önök ellenében kerüljön megválasztásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Tudja, most már évek óta foglalkozunk az Olaffal, és hát sajnos miránk már nincs hatással ez a támogató beszéd. A meglévő problémákat meg kell oldani, én ezeket meg akarom oldani, és nem akarom ezeket halaszgatni már most mondhatom, hogy megint lesz, vagy 500 módosítójavaslat, legutóbb 120 módosítójavaslat volt, nagyon nehézkes volt a munka a tanácssal, a bizottsággal is, a résztvevőkkel. Én várom ezt a munkát, és örömmel tekintek elébe. Hadd utaljak még egyszer arra, hogy az ellenőrzők hogy a bizottság a kontrollert vissza akarta vonni, de aztán a mi kérésünkre meghagyta. Ezt most még nem sikerült feldolgozni. Nekem így, én most kedvet kaptam ehhez, hogy megpróbáljam a pozíciónkat javasolni a főigazgató e, kinevezése együtt döntésben e, e, folyik, hogyha az ügyvívő főigazgató meghosszabbítása vagy kinevezése most ennek megfelel, vagy nem. Ezzel kapcsolatban millió levelet írtunk már egymásnak. Most bizonyos, most eléggé rövid idő áll rendelkezésre és ezért nem fogom tudni az összes levelet idézni, de nekünk az a véleményünk, hogy mindenképpen egyeztetni kellett volna velünk a, az ügyvezető, igazgató e, e, szemével kapcsolatban. Köszönöm szépen, Mulder úr. Thank you, Chair. First of... Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval először is hadd mondjam el azt, hogy önnek nagyon fontos észrevételei voltak azzal kapcsolatban, hogy mit kéne megváltoztatni az irányelvben. Erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen gondolkodunk együtt önökkel, pontosan azon sok dolog miatt, amit meg kell oldani. Ezt a bizottságnak is mondom, minden eszmecserén nagyon szívesen részt veszünk, hogyha tudunk segíteni. Jávor úr felvetésére reagálni kell, először, illetve Szarvama úr felvetésére. Az Európai Unió érdeke az, hogy az Olaf normálisan működő szerv legyen, ahol vannak fékek és egyensúlyok. Szeretnénk konstruktívak, lenni, konstruktívak lenni a munkánkban, nem szeretnénk, hogy a munkánkban legyenek szükségtelen nehéz, nehézségek, de mondom, az EU érdeke az, hogy független legyen az OLAF, és legyen egy független felületi bizottság, amely ki tudja mondani, hogy helyesen járt el az OLAF. Nos, ahogy, de sajnálatos módon több tájékoztatást kell nekünk is jutni, ezért már évek óta harcolunk, nem csak a főigazgató döntési hatáskörén kell múlni a dolgoknak, hanem a, nagyon fontos az is, hogy legyen mindez rögzítve a jogszabályokban. hogy pontosan milyen információról van szó, hát ezt erről még beszélhetünk, de látható, hogy az éves jelentésekben már évek óta visszatérő téma az, hogy nem kapjuk meg a kért tájékoztatást. Ha, a, ha az OLAF és a felügyelő testület is függetlenül lépnek fel, mindenkinek megvan a számára fontos információ, akkor ez mindenképpen az Európai Unió érdekeit szolgálja. De Jongóról egyetértek. Egyértelmű kritériumrendszert kell kialakítani azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet elindítani egy nyomozást, egy vizsgálatot. Tehát nem csak, hogy meg kell jelentetni ezeket az iránymutatásokat, hanem ezt a jogszabályban is szerepeltetni kell. Tehát átlátható és világos módon tudni kell, hogy e, e, világos módon egyértelművé kell tenni, hogy mi az, amit az Olaf megtehet, és mi az, amit nem. Franka úr, ami a társfinanszírozás társ finanszírozást illeti, hát ez egy újdonság, ezt még meg kell vizsgálnom, ahol európai pénzt költenek el, függetlenül attól, hogy társfinanszírozásról van szó, vagy százszerzadokos finanszírozásról, itt európai pénzről van szó, és fontos, hogy az Olaf bele tudjon nézni ezekbe a kérdésekbe. Erre most nem tudok válaszolni, de majd vizsgálódom. Valli úr, aki ugyan elment, erre most nem válaszolok. Von úr az ön kérdésére gyakorlatilag már válaszoltam. Ellen következik. következő. Természetesen, hogyha elnök asszony is így látja jónak. Köszönöm szépen. Sok hozzáfűzni való már nincsen. Eltekintve az általános megjegyzésektől, amelyek amelyeket Mulder úr az imént megfogalmazott. Nagyon sok fontos dolog elhangzott itt ma. A képviselők említették a nehézségeket, amelyek az Olaf eljárásai során felmerülnek, valamint a felügyelőbizottsággal kapcsolatos gondokat is. Nagyon pontosan látják a képviselők. Természetesen megpróbáljuk a, konst- a konstruktív együttműködést a lehető legeredményesebbé tenni önökkel, megpróbálunk mindig rendelkezésre állni, amikor csak szükséges, és mindig, amikor beavatkozunk, a főigazgató is rendelkezésre áll. Privilégium ez, és egyben lehetőség és esély arra, hogy az OLAF rendeletén belül világosan meghatározzuk, mik a hatáskörök, hol vizsgálódhat az OLAF és hogyan, lehetőség ez arra, hogy pontosan meghatározzuk az Olaf fellépését. Ez még hatékonyabbá teszi az Olaf fellépését a csalás, a korrupció és más szabálytalanságok esetében. Ami az EPO-t illeti, azt hiszem nem is olyan nehéz ügy ez, hiszen az EPO rendelet már tartalmaz pontos rendelkezéseket arról, hogy hogyan működjön az EPO. Mert csak egy-két esetben kell tisztázni a dolgokat, és két szinten fogalmazódtak meg a szabályok. Egyrészt vannak szabályok, amelyek a vizsgálati tevékenységre vonatkoznak, hiszen világosan tudni kell, látni kell azt, hogy a vizsgálatot lefolytató személyeknek hogyan, milyen magatartást kell tanúsítaniuk a vizsgálat megnyitásától egészen annak lezárásáig. Eljárásbeli garanciákra van szükség, tiszteletben kell tartani az alapjogokat, és világos, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a vizsgálat során. Az Olaf hosszú éveken keresztül javíthatta a vizsgálati módszereit, az eljárásait, de mindig van nyilván javítani, és egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy az OLAF belső struktúrája megfelelő legyen. Minden egyes vizsgálati hatóságnál fontos az, hogy világosan körülírjuk a kompetenciákat, világosan körülírjuk azt, hogy ki felelős miért, ki tesz mit, ki vizsgál mit, és milyen területen, ki, kivizsgálódik milyen területen, milyen ö, esetekkel foglalkozik pontosan az OLAF, és hogyan lehet az OLAF birtokában lévő adatokat pontosan megosztani, és kivel. Hogyha ezt megfelelően körülírjuk, akkor a vizsgálatok minősége is javulni fog, ami az cserét illeti, és az cserét a felügyelőbizottság irányába, ezek is fontos kérdések. Egyébként van már egy 1999-ből származó belső dokumentum, amely körülírja, hogy a felügyelőbizottságnak hogyan kell továbbítani az információkat. Az információcsere kapcsán egyébként soha nem állt, so, sohasem volt probléma, soha nem volt gond. De persze mindig érdemes javítani a már meglévőkön, érdemes javítani a rendeleten. Eltekintetben is. És az Olafnak természetesen pontosan tudnia kell, hogy milyen információkat szolgáltathat, és milyen információkat kell szolgáltatnia a felügyelőbizottságnak, hiszen a felügyelőbizottság egy független szerv, amelyre bizonyos garanciák vonatkoznak. Mindezeket, mindezen aspektusok kapcsán természetesen mindig készen állunk az együttműködésre önökkel, és mindig szívesen rendelkezésre bocsájtjuk az összes információt. Köszönjük szépen, ezzel a napi rendi pont végéhez érkeztünk, csütörtökön találkozunk hogy megvitassuk az intézményközi párbeszéd témáját. Köszönöm szépen, és mindenképpen tartjuk a kapcsolatot. Haladunk tovább, a következő napi rendi pontra térünk át. Köszönöm még egyszer a biztos úrnak, hogy eljött. Persze maradhat nyugodtan, ha maradni szeretne. A következő napi rendi pont egy 2016-os jelentés follow -upja. Természetesen azt szeretnénk megtudni elsősorban, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés terén mi változott. Erre vonatkozólag kérnénk a friss információkat. Igen, uh... Igen elnök asszony. Eltekintettem a múltban felmerült problémákat. We are uh, building a new relationship with Olaf, and I can only say that the új kapcsolatot kívánunk létrehozni, létesíteni az Olaffal, az eddigi tapasztalatok pozitívak, reméljük, hogy jó lesz az együttműködés. Korai lenne azt mondani, hogy győztünk, és minden rendben van, de pozitív a hangulat, szerintem javult a helyzet, A 2016-os éves jelentéssel kapcsolatosan részletesen meg tudjuk válaszolni a nekünk feltett kérdéseket. Amikor az idei év jelentését előkészítettük, még mindig zajlik a munka egyébként, és jövő év elején tesszük közé a jelentést, remélhetőleg sikerül ezt időben megküldeni az Olafnak, Mielőtt nyilvánosságra kerülni a szöveg, az Olaf már reagálhat a bírálatokra, és talán az Olaf bírálatait elő, ezután figyelembe is tudjuk venni. Szerintünk ez egy jobb módszer, mint amit a korábbiak során alkalmazott a felügyelőbizottság. A múltban a bizottság azt sérelmezte, hogy amikor információt kér, akkor az Olaf dönt arról, hogy milyen ügyekről szolgáltat információt. Mi azt gondoljuk, hogy nem az Olafnak kellene kiválasztania a dossziékat, hanem a felügyelőbizottságnak kellene ezt meg, tudnia megtenni. Ez volt a nézeteltérések legfőbb forrása a múltban ebben az esetben is remél, reménykedünk abban, hogy meg tudjuk változtatni megfelelően az eljárást. Néhány hónap múlva talán bővebben is be tudok majd számolni arról, hogy hol állunk. Egyelőre biztatóak a jelek. Látom, hogy bólogat, úgyhogy akkor kitérek a többi pontra is. Először is az Olaf főigazgatója szerint ez a jelentés nem az új felügyelőbizottságé, hanem a korábbi felügyelőbizottság jelentése. Mi hiszünk a folytonosságban, bizonyos tagok, felügyelőbizottsági tagok már 2016-ban is felügyelőbizottsági tagok voltak, mi a jelentést továbbítottuk az intézményeknek, és ennek szellemében meg is fogjuk védeni ezt a jelentést. There is a question, why is it that the committee has only asked Felmerült a kérdés, hogy a felügyelő bizottság 2016-ban miért kért egyetlen esetben hozzáférést a dokumentumokhoz, és ez esetben nem is volt elégedett egyébként az információ mennyiséggel. A korábbi évek során többször is kértünk információt, és az akkori felügyelőbizottság vezetés szerint egyetlen esetben sem kapott a felügyelőbizottság kielégítő választ, ezért tavaly úgy döntöttünk, hogy csak egy esetben kérünk információt. Ez egy franciaországi eset volt, Azonban a válasz nem volt kielégítő felügyelőbizottság számára, egyelőre tehát még függőben van ez az eset is. A kérdés az, hogy a felügyelőbizottság miért nem fogadta el az Olaf általi mintavételt. Mi szeretnénk ezt a mintavételt magunk lefolytatni, ha az ember vizsgálódik, akkor ő maga szeretne szeretné elvégezni a mintavételt. Mi úgy gondoljuk, ez lenne a megfelelő eljárás. Mi az oka annak, hogy azon 62 hogy 62 dosszi esetében csak egyetlen egy lábjegyzetben említik az eljárás hosszát megemlítettük, habár csak lábjegyzetben. Véleményünk szerint ez nem jelzi az információ fontosságát, fontossági szintjét, jelentőségét. Lehet, hogy egységesen kellene ezt a kérdést kezelni a jövőben. Nem tudom, hogy ez fontos pont volt-e. Ha az Olafot megsértettük ezzel a lábjegyzetelős módszerrel, akkor elnézést kérünk, de ez csupán megfogalmazásbeli kérdés. Uh, recommendations that we wanted to know about sensitive cases have not been answered by... Néhány esetben az ajánlásokra nem reagált az OLAF, de néhány esetben az Olafot nem tudjuk hibáztatni, mert esetenként az Európai Bizottságtól is kértünk információt, és az Európai Bizottságtól nem kaptuk meg a vonatkozó információkat. Ez egy másik szintű probléma. Lehet, hogy ezt a jelentésben egy kicsit pontosabban kellett volna megfogalmaznunk, hogy világosabb legyen, miről van szó. Ami az eljárások, a vizsgálódások hosszát illeti, ez gond. A jelentésben is szó esik róla, hogy az Olaf szerint nagyon sok dokumentumot továbbítottak. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy szeretnénk új párbeszédet nyitni az Olaffal a vizsgálatok hosszáról. Ez idáig nem kaptunk elég információt, Megkaptuk az információk számát, az informá- a, a dossziék címét, de hát térre nem igazán derült fény sok esetben. Szeretnénk tudni, hogy ha információ hiányra hivatkozik az OLAF, akkor milyen információk hiányoznak. A múlt héten egy hosszú listát kaptunk a folyamatban lévő vizsgálatokról, jó lenne egy olyan rendszert bevezetnünk, amely jobb betekintést biztosít számunkra a késedelem okával kapcsolatosan. Azt hiszem a következő jelentés elkészülték, sikerült tisztázni, hogy hogyan lehetne ez, ezen javítani. Aztán a munka módszer. A felügyelő bizottság a, jelezte, hogy nem kell semmilyen előzetes megállapodás erről, az Olaf ennek nem örült, A három jogi szolgálat, a bizottság, három jogi, a bizottság, a parlament és a tanács jogi szolgálata már megfogalmazta a véleményét, és ezekben lefektették, hogy mi az, ami megengedhető és nem megengedhető. A felügyelőbizottság pedig teljesen egyetért a jogi szolgálatok véleményével. Egyébként úgy gondoljuk, hogy a 883-as rendelet is nagyon világosan fogalmaz ezzel kapcsolatosan, némi jó indulattal legalábbis világosnak kellene lennie, és ezt erősíti meg a három jogi szolgálat véleménye is, úgy tudom, hogy az Olaf sajnálatosnak tartja ezt. A múlt héten az Olaf főigazgatója részt vett az ülésünkön, jelezte ezt, és mi utána vállalást tettünk arra, hogy utána nézzünk annak, hogy lehetőség nyílik-e arra, hogy tegyünk egy lépést az Olaf irányába. A korábbi felügyelőbizottsági tagok úgy gondolták, hogy egy esetleges előzetes megállapodás a munka körülményekről, az együttműködés feltételeiről esetleg korlátozhatja az információkhoz való hozzáférést, ezért nem támogattuk ezt a megoldást, de hogyha sikerül számunkra is megfelelően megoldani a helyzetet, akkor biztosan sikerül megállapodnunk erről. Ami az alapjogokat illeti, azt hiszem, ez egy olyan kérdés, amelyet nem sikerült a múltban teljes körűen tisztázni. Szeretnénk ezt megvizsgálni. Ugyanez igaz az Olafhoz elérő panaszokkal is. A felügyelőbizottság nem kapott elég információt erről a témáról, és fenntartjuk azt, amit a jelentésben megfogalmaztunk ezzel kapcsolatosan. Rátérnék most a statisztikákra nagyon szépen átlátható, világos számunkra ez, és olyas valaki készítette ezeket a statisztikákat, akinek szinte napi szintű munkájához hozzátartozik, hogy ezeket elkészítse. Meglepett bennünket, hogy az Olaf ezeket nem tartotta elégségesnek, de a jövő évi jelentést előzőleg meg fogjuk küldeni az Olafnak, és hogyha ilyesfajta probléma lép fel, ha valami nem lenne világos a statisztikákkal kapcsolatosan, akkor természetesen megváltoztatjuk a jelentésnek ezen részét, mert hogyha ilyesmit ilyen dokumentumot teszünk közé, akkor fontos, hogy ez közérthető legyen. Ami pedig a vizsgálatok hosszára vonatkozó mutatókat illeti, ezeket szeretnénk finomítani, pontosítani. The disciplinary recommendations uh, Again, we maintain that we would... Ami az ajánlásokat illeti, szeretnénk többet tudni a fegyelmi eljárásokról, mint amennyit ez idáig tudunk. Ami pedig a mintavételt illeti, valamilyen módon meg kell állapodnunk. Ismét nem csak az Olafon múlik ez a döntés, szerintem erről közösen meg kellene tudnunk állapodni. Még egy utolsó pont. A felügyelőbizottság több mint 800 oldalnyi információt kapott a jogi, a tagállami jogi ajánlások follow -upjáról. A felügyelőbizottság úgy gondolja, hogy a 850 oldal egy ilyen tekintélyes mennyiségű információ, de az információ minőségével, a mennyiséggel szemben gond volt. Szeretnénk eh, megvitatni azt, hogy milyen fajta információk hasznosak a számunkra, és melyek nem hasznosak, mert azt hiszem ez sem volt világos ez idáig. Nem vagyok biztos benne, elnök asszony, sikerült mindenre, meg, mindenre válaszolnom, de reménykedem benne, és persze ö, rendelkezésre állunk, szívesen válaszolunk a további kérdésekre. Elnök, hát néha már nekem se jut eszembe. További kérdés, köszönöm szépen a jelentést, illetve az állásfoglalást. Az Olaf képviselőjének is lehetőséget adnék. Szeretettel üdvözlöm, és parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét itt lehettek. Nem tudom, hogy ez önök számára mennyire lesz örömteljes, de remélem nem lesz fájdalmas. Először is szeretnék köszönetet mondani a, figyel- a felügyelőbizottság elnökének ezért a beszámolóért. Azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek mindenki az áldozata volt, hiszen a kommunikáció hiányzott, hibázott minden szinten, tehát nem csupán a vezetői szinten, hanem az egy, a rendszerben nem volt megfelelő kommunikáció. Tudom, hogy a felügyelő bizottság elnöke nagyon elkötelezetten próbálja ezt elérni, hogy ennek, ez a probléma megszűnjön. És jelentésükben nagyon sok problémára rá tapintanak, és azt hiszem, hogy ha többet kommunikáltunk volna egymással, akkor nagyon sok problémát meg tudtunk volna oldani. Örülök annak, hogy a következő éves jelentésük vázlatát meg tudják nekünk mutatni, és akkor így legalább az ebből adódó, ennek hiányából adódó félreértéseket el tudjuk kerülni. Azt tanácsolták, vagy azt mondták nekem, hogy a hogy a múltban kértek tőlünk információt, tájékoztatást, mi azt gondoltuk, hogy van, hogy elegendő információt adtunk át, nem volt panasz ezzel kapcsolatban, de nem hiszem elnök az, hogy ezt most ez, erről kéne itt hosszasan vitatkoznunk. A lényeg az, hogy megpróbálunk jobban teljesíteni a jövőben. Az előző napirendi témában felmerült az a kérdést, hogy milyen változásokra van szükség egyáltalán. Jelenleg egy olyan jogi keret szabja meg a munkánkat, amely azt írja elő, hogy, a, hogy az információ kérést mindig meg kell indokolni, hogyha nincs megindokolva, akkor nem tudjuk megadni az információt nem szeretnék ítélkezni most e felett a jogszabály felett, de az elmúlt hetekben nagyon sok nagyon sok információ kérés, vagy tájékoztatási kérést kaptunk. Ebből elég sok az olyan információ, ami eléggé érzékeny, kényes jellegű, nem szeretnék erről beszélni. Tehát vannak technikai problémánk is, amelyek az információhoz való hozzáadást megnehezítik. Elnök azt, hogy már feltett erre vonatkozó egy kérdés, úgyhogy megengedi, válaszolok rá. Már évek óta egy nagyon nagyra törő programot kezdtünk el. A, ez egy, van egy rendszerünk, egy szemítási technikai rendszerünk, az OCM rendszer, ezt akarjuk megváltoztatni. Sok minden van, amiben minket megakadályoz most az informatikai rendszerünk, a régi rendszer egész egyszerűen elavult, ezt nem lehetett a végtelenségig fenntartani. Saját magunk dolgozunk ki egy új rendszert, külső cégekkel dolgozunk, de felügyelnek minket is. Valójában az derült ki, hogy még súlyosabb a probléma, mint, ami, mint ahogyan azt gondoltuk. De hát ilyesmi előfordul az informatikában. Nekem az a legfőbb prioritásom, hogy mióta, a, mi előtt az új főigazgatót kinevezik jövőre, az előtt ezt a problémát még meg tudjuk oldani. Az egyes dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseket mindenképpen meg kell oldani, de jelenleg nincs semmi probléma az, ezekkel a dokumentumokkal, tehát minden egyes dokumentumot, illetve minden egyes rendszerbe való beavatkozást rögzít a rendszer. Tehát tudjuk, hogy ki, mikor, milyen dokumentumot kért, és mit csinált vele. Aztán alapjogi kérdés, alapjogi problémák. Van egy listánk a panaszokról, az összes olyan panaszról szó van, amit hozzánk intéztek, vagy mások kapták, az ombudsman vagy a bíróság. Nincs túl sok ilyen panasz, talán kevesebb, mint amire számítanak, számítani lehet alapjogok témájában. Obviously going to continue uh, doing that. Uh, on sampling, uh... Ezt a munkánkat tehát folytatjuk majd a jövőben is. Nem mindig bölcs az, hogyha a felügyelő bizottság minden egyes esetet megvizsgál, nyilván ennyi idejük nincs is. Ezért megpróbáltunk egyfajta mintasort venni, hogy mi a, melyen azok a típusú problémák, amikkel nekik foglalkoznia kéne, ezt megmutattuk nekik, és Utána ezt e választ kaptuk, hogy valójában nem csak mintákra számítanának, hanem adott kategóriába tartozó összes ügyet szeretnék e, megvizsgálni, e- ehhez mi hozzájárultunk. Úgyhogy nyilvánvalóan mind a kettőnk számára fontos az, hogy ez ilyen típusú problémákat megoldjuk, de hogyha védeli módszerünkkel nem tud egyetérteni a felügyeleti bizottságet, akkor erről lehet beszélni. A szakértők ezt majd megbeszélik. Ami a munkakapcsolatot illeti, a felügyeleti bizottság úgy érezheti, hogy valami olyasmit kell elfogadniuk, amit nem úgy értelmeztünk, mint ahogy ők erre számítottak. A lényeg az, hogy az adatok átvitelét megfelelő határidők között hajtsuk végre, Valójában az erről szóló jogszabály nem írja elő, hogy ezt mikor és hogyan kell megtenni, úgyhogy van egy, megegyeztünk egy munkamódszerbe, tehát tudjuk, hogy adott időpontban a 12 hónapos jelentéseket át kell adnunk. Éppen ezért jó lenne, hogyha tárgyal, ha a tárgyalások folytatnának. És ugye a három jogi szolgálat kiadott erről egy szakvéleményt, egy közös szakvéleményt, ők is ezt gondolták, tehát hogy folytatni kell tárgyalásokat. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy számomra, tehát hogy ezt nekem kell aláírnom, mint ügyvezető igazgatónak, vagy igazgatónak, nyilván, hogy erre sor kerülni, akkor ezt megtenném, de azért legjobb lenne, hogyha mégiscsak egy választatot véglegesítenénk, és aztán majd az utódom sort kerítenem erre, mihelyst hivatalba lép. Essentially, it's a matter of, of getting some pragmatic, um, comprehensive common sense. Uh... Minden esetre jó lenne, hogyha józan ész diadala lennem ez a megállapodás. Aztán igazságügyi ajánlások a follow up kapcsolatban. Sokszor ügyész, ügyészi irodákba kell a munkatársainknak telefonálgatni, hogy tudjuk, megtudják, hogy egyetem miről van szó. De ennek túl sok értelme nincs, mert teljes választ általában nem szoktunk kapni, tehát hogy nincs is teljes válasz minden esetben, és sok ügyben ennek azért nincs értelme, mert a statisztika sosem lehet teljesen pontos. A lényeg az, hogy legyen egy rálátásunk, egy összbenyomásunk sokszor tényleg rátapintunk bizonyos dolgokra. A múlt héten például egy román reklám ügyével foglalkoztunk, egy vezető politikust visszahívtak egy olyan jelentés miatt, amit mi küldtünk a román hatóságnak. A saját elemzésünknek mentünk utána, ami egy elég szokatlan dolog a román igazságügyi hatóságoknak átadtuk aztán ezt a nyomozást. A román kormány már megígérte, hogy 21 millió euróval elszámol, de ezután az ezutáni napokban sokkal többen kerestek rá a mi tevékenységünkre, mint általában abban, Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy a kiadási oldalon, de a bevételi oldalon is vannak bizony nagy fogások. Persze a visszahívást, egy politikus visszahívása még nem elítélés. Jó lenne, hogyha pontosan lehetne elemezni, hogy mi történt ebben az esetben, illetve a kisebb esetekben is. Elnök úr beszélt arról is, hogy milyen alapon teszünk félre ügyeket, olyan ügyekről van szó, amikre, ahol aztán nem nyitunk nyomozást vagy vizsgálódást. Az, az nagy, azon információk alapján, amit kapunk, azt tudom mondani, hogy az esetek felét nem nyitjuk meg, mert úgy véljük, hogy nem mi vagyunk az illetékes hatóság. Száz esetből körülbelül most hasraütésszerűen mondom, tehát száz esetből tizenkettő tizenhármat nyitunk meg, ennyi ügyben kezdünk nyomozást, lesz majd egy-két olyan eset, amin nagyon el kell gondolkodni. El kell gondolkodni azon, hogy ez mennyibe fog kerülni. Van-e elegendő nyomozónk, akik az adott nyelvet beszélik, stb. Ezt, ezen el kell gondolkodni. De hogyha a felügyelő bizottság ezt szeretné megvizsgálni, akkor erről elbeszélgethetünk, hogyan lehetne, mi, mi az, amit nekik meg kéne vizsgálni, de nem szeretnék évente ezer visszautasított ügyet önök elé citálni. Ez nem lenne túl hasznos tevékenység az önök részéről, de lehet természetesen ezt még részletesebben megbeszélni. Az önök ajánlásait illetően. Ezek nagyon hasznos ajánlások. Nem mindegyik ajánlást hajtottuk végre a múltban, de hát erről is lehet beszélni. Remélem, hogy konstruktív lesz az ezzel kapcsolatos eszmecsere is. Összefoglalásképpen, tisztelt elnök asszony, elmondhatjuk azt, hogy mind a két fél elkötelezett annak érdekében, hogy a munkakapcsolatunkat javítsuk, és amíg én hivatalban vagyok, addig mindent meg is teszek ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez jó hír, köszönöm szépen. Két számot szeretnék kérdezni, két számról szeretnék kérdezni. Az egyik a, az OMC rendszer, igaz-e a 9 millió és további 5 millióra van szükség? A másik kérdés pedig az, hogy a, a tanulmányok mennyibe kerültek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 9 millió az körülbelül helyes. Az 5 millióra nem tudok válaszolni. Nem tudok választ adni arra, hogy mennyibe fog ez még kerülni, ami a tanulmányt illeti. Melyik tanulmányra gondolt? Az értékelési tanulmány. Ja, genau. Ja, genau. Uh, sorry, excuse me. Um, uh, Mrs. Chair. Elnök asszony, elnézés, 400 ezernél kevesebb volt, de nincs itt a pontos számadat, el fogom küldeni a pontos információt e-mailben, hogyha ez jó. Jó, köszönöm szépen. Kérem a többi információt is, a prezentációs költségek, stb március 1 másodikán voltak nagy rendezvények, szeretnénk az egész költséget tudni. Egy kicsit hát már megégettük magunkat az Oleffal. Mulder úr szeretne-e hozzászólni? Nem. Nem. Csak meg tudom erősíteni, amit a főigazgató mondott, de elfelejtettem a felügyelő bizottság öm, irodai helyzettel kapcsolatos öm, öm, helyzetéről is szeretnénk néhány információt hallani. Nos, e, folyik az információ kicserélése, megy, mindenki végzi a munkáját, ami a PMO-t illeti, nem mindenki elégedett, nem igazán láttuk az előnyöket, de az épület egy másik részében vagyunk, de nem ez a legfontosabb dolog. Emellett az információ áramlásból is ki vagyunk zárva, és ami az iroda helységeket illeti, ez nem állnak ezek korlátlanul rendelkezésre, az egész eléggé primitív. Több mint fél évvel azután, hogy a költözésre sor került, most már az Olaf a hatáskörén kívül van a döntés, Az információ csere folytatása nagyon fontos, egy külön kábelrendszert építenek ki, hogy hozzáférni tudjunk az OLAF hálózathoz, mint ahogy ez korábban is volt, de fél évig ennek hiányától szenvedtünk. Nem mindenki volt nagyon boldog a költözéstől, de megtörtént, és azt hiszem, hogy alkalmazkodunk kell a körülményekhez, és ezt is sikerre kell vinnünk. A legfontosabb panaszunk az az, hogy a PMO-ban a titkárság nem furcsa, nincs a helyén. A PMO ez tulajdonképpen egy bérszámfejtő ö, egység, és mi ö, nyilván a saját kollégáinkkal szeretnénk az előrelépésről hát, párbeszédet folytatni, ez itt most nem történhet meg. Igyekszünk gondolkodni valamilyen más lehetőségen. Jelen pillanatban tudjuk, hogyha meg, fog, meg akarjuk ezt változtatni, akkor meg kell változtatni a jogszabályalkotást. Ez egy eléggé nehézkes folyamat. Azt hiszem, hogy ez sokban függ az új főigazgatótól is. Jelen pillanatban Hát ha próbáljuk a legjobbat kihozni a dologból, de ez nem egy osztatlan siker. Das ist natürlich auch eine der Schwäche der Olaf-Verordnungen. Hát igen, ez az Olafra vonatkozó szabályozás egyik nehézsége a törvényhozás vagy a jogszabály alkotást a személyekhez kell igazítani, ez e, e, nem jó, ez elfogadhatatlan, az EPO jogszabályalkotása ezzel kapcsolatban sokkal jobb. Mi, hogy a költségvetési e, képviselők nem vagyunk képesek egy ilyen hatóságot úgy létrehozni, hogy ez működni tudjon, és a munkatársak működni tudjanak, akkor a jogi kollégák, hát nekik lesz mit kritizálniuk nagyon jó lenne, ahogyha látjuk, hogy mi van az EPO rendeletben, hát csak csodálkozni tudunk, hogyha a jogászok dolgoznak egy ilyen jogszabályt, akkor az a végén máshogy néz ki, mint hogyha a költségvetésiek dolgoznak egy ilyen jogszabályt, úgyhogy nagyon sokat kell még dolgoznunk ezen. Számítok a felügyelő bizottság együttműködésére, a kettes véleményben már nagyon fontos inputot fogalmaztak meg. Azt gondolom, hogy ezen még van mit dolgoznunk. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a napi rendi pont végére értünk. Szeretnék köszönetet mondani önöknek, a bizottságnak és minden munkatársnak. Csak annyit mondhatok, hogy kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen. Akkor most a 15-ös napi rendi pont következik. A számvevőszék 08 2017-es különjelentése, halászati kontrollrendszere, Wojciechowski úr, a jelentéstevő, a mi jelentéstevőnk Celler úr. Eh, Wojciechowski úr, ez az ön tiszteletére rendezett ünnepi játék. Meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden engedjék meg, hogy bemutassam a következő jelentésünket, melynek címe az EU halászati kontrollrendszere több erőfeszítésre lenne szükség. Nyilván tudják, hogy a közös halászati politika célja biztosítani, hogy a halálomány és a halászat szektor fenntartható legyen. Nagyon sok hal állományra vonatkozik a túlhalászás, tehát nagyon fontos, hogy hatékony halászat valósuljon meg. Ami az audit kérdést illeti, ez a következő. Az EU hatékony halászati kontrollrendszerrel rendelkezik-e? A válasz az, hogy még nem. Elmondhatom, hogy az auditunk eredményei alapján az út közepén vagyok most, jó irányba haladunk. mert az előző auditunk óta, 2007 óta látható előrelépésre került sor. Az elmúlt évtizedben volt tehát előrelépés, de nem mindenki hajtotta még végre teljesen az ellenőrzési rendeletet. Melyek a fő eredmények? Az első, a flottára vonatkozik. A hatékony ellenőrzéshez fontos az, hogy rendelkezzünk a flottáról szóló megbízható információval. Úgy gondoltuk, hogy eh, olyan tagállamokban, amelyeket felkerestünk, négy tagállamot kerestünk föl egyébként, olyan tagállamokat, amelyek a legnagyobb a halászati ágazattal rendelkeznek Franciaország, Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Királyság. Nos, azok a tagállamok, amelyeket felkerestünk, nem verifikálták megfelelően a flotta kapacitásukat. Tudjuk, hogy ez a négy tagállam nem verifikálta a a halászati flotta volumenét, megengedhető volumenét, illetve a magának a flotta számot. Számos eltérésre került sor a flotta nyilvántartás és a benyújtott dokumentációk között. Ez a flotta információ. A következő eredmény, amire jut, amit megvizsgáltunk, ezek az igazgatási intézkedések a halászati menedzsment intézkedések végrehajtása eh, a jobb ellenőrzés eh, céljára, a szatellitrendszer alkalmazása. Ez jól működik, az Európai Uniós flotta 89%-át nem monitorozzák. Ez főleg a kis hajókra vonatkozik. A monitorozott 11% végzi a halászati tevékenység nagyobb részét. Nagyon fontos probléma azonban, hogy a kisebb hajók 89%-át nem monitorozzák. A következő eredmény, amire jutottunk, a kvóta allokáció problémája azok a tagállamok, amelyeket felkerestünk, jól menedzselték a számukra kiadott kvótát, de mikor a tagállamok megbíztak bizonyos hatóságokat a kvóták kezelésével, akkor nem tudták pontosan, hogy milyen intézkedéseknek kell megfelelni. Ez átláthatóság hiánya bizonyos gazdasági szolgáltatók érdekeinek jobban kedvezhet mások kárára. A következő a halászati tevékenységről szóló adatok amelyeket az ellenőrzési tevékenység során eh, gyűjtöttünk, ezek nem voltak teljes körűek és nem voltak teljesen megbízhatóak. Hat, elég jelentős eh, különbségek voltak a tagállamok eh, által jelentett általános kifogási mennyiség és a bizottság számára rendelkezésre állított vagy rendelkezésre álló információk között a bejelentett kihajózások és, és kifogásokról szóló információk nem feleltek meg a bizottságnak rendelkezésre álló információknak. Az ellenőrzési rendszer, munkafelügyeleti felügyeleti ellenőrzési rendszer Spanyolországban szisztematikusan alkalmazták az adott inspekciós rendszert, egyes, Skóciában pedig bizonyos esetekben, Olaszországban és Franciaországban nem, a, nem alkalmazták ezt általánosságban. A jelentésük 41. oldalán tájékoztattunk az munkaügyi felügyeleti tevékenységről. Spanyolországban három éven keresztül, 2014-ben, 2013-ban és 2015-ben került sor ilyen ellenőrzésre. Spanyolországban több mint 23 ezer ellenőrzésre, Franciaországban majdnem 40 ezerre, Olaszországban pedig 18 ezerre, az Egyesült Királyságban 16 ezer ellenőrzésre került sor. A munkahogyi felügyeleti ellenőrzés sok szabálytalanságot talált Spanyolországban 4000 700-at, Olaszországban 3500-at. Ez azt mutatja, hogy a munkahogyi felügyelet ez egy komoly dolog, A célja a szabálytalanságok feltárása, a probléma az, az elrettentő szankcionálás. Nagyon sok olyan esetet találtunk, hogy egyes hajókat már ötször megbüntettek három év alatt, és folytatják az illegális tevékenységet ezek. Ez azt mutatja, hogy a szankciós rendszer nem eléggé hatékony és nem eléggé elrettentő. Hatékonyabbá kell tehát tenni. ezek a fő eredményeink, ami a fő ajánlásokat illeti, ezek a következők. Ami a szankciókat illeti, az elrettentő szankciós rendszer főleg visszaesőek számára teljes mértékben végrehajtani a, e, a pontrendszert, ugyanis ezt nem használták megfelelően a gyakorlatban illetve adat az szabálysértés és szankciókra vonatkozó adatok cseréjének rendszerének javaslata ami a halászati tevékenységről szóló adatoknál az ajánlásainkat, illeti javítsuk az adatok verifikációját, főleg kishajókra, információcsere platformot hozunk létre a tagállamok számára, és támogassuk a kishajók számára az elektronikus beszámolási lehetőséget. Menedzsment intézkedések tájékoztassuk a bizottságot a, a kótálosztás rendszeréről az átláthatóság biztonságára, és alternatív lokalizációs rendszert tegyünk lehetővé kis hajók számára, illetve hozzuk létre olyan eljárásokat, amelyekkel a flotta regisztrációs információkat lehet verifikálni, illetve a motor, motor teljesítmény, illetve az űrtartalomra vonatkozó információk verifikációja. Köszönöm Celler úrnak, a jelentéstevőnek a munkáját. A munka dokumentumában támogatja a mi eh, ajánlásunkat. Köszönöm szépen neki, és köszönöm az elnök asszonynak is, hogy ezt a lehetőséget megadta nekem. Azt gondolom, hogy ez fontos, az ellenőrzési rendszer kiegészítésére. Köszönöm szépen, Teller úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen Wojciechowski úrnak és munkatársainak a munkáját, hogy miután ez a különjelentés már létezik, a halászati politika halászati partnerségi megállapodások hatékonyságáról. Most a közös halászati politika ellenőrzését is megkezdték. Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy az, amit a számvevőszék megállapított, ez nem tudja azokat az aggodalmainkat hát csillapítani, hogy nagyon sok feladat van még. A hal az egyik leg, leg népszerűbb élelmiszer, minden, mindenütt támogatják ennek a fogyasztását, mert egészséges, közben ö, ö, csökken a halálomány, és sok tudományos vizsgálatból tudjuk, hogy a hal mennyisége csökken. Jó lenne, hogyha a számvevőszék koncentrálna olyan tagállamok, jó az, hogy olyan tagállamokra koncentrált, amelyek egyedül az összes halászati tevékenység 50%-át teszik ki, és nem csak a az Atlanti óceánon, hanem a földközi tengeren is halásznak. Áprilisban a bizottság közzétett egy jelentést, mely szerint az össz, a földközi tengerben a hal fajták 93%-a akut fenyegetés alatt van, és hogyha nem hoznak intézkedéseket, akkor a következő generációra a földközi tenger már csak már csak tengeri sünöket, medúzákat és és műanyag palackot tud nyújtani, hogyha nem teszünk valamit. Wojciechowski úr komoly adatokat említett, a, hal, a, eh, a halászhajó monitorozási rendszer a teljes flottának csak 11%-át fedi le, 89% tehát ellenőrizetlenül eh, folytat halászati teveke, tevékenységet, és mindezt anélkül teszik, hogy itt eh, fenntartható ellenőrzés valósulna meg. Emellett Wojciechowski úr arra is utal, hogy az adat minősége különböző, különböző a, a, a hajóknak a motor erősségéről van információ, de a kapacitásáról nincs, kikötés, illetve fogási kapacitásáról, és a, egyes országokban az ügynökségek tovább adják a kvóta menedzsmentet, és ez nem elég átlátható. És kérdés, hogy itt igazságos-e az elosztás, és egyéb kérdések is felmerülnek. Hát nem mondom, hogy nevetséges, de hát azért mégiscsak furcsa, hogy múlt héten a halászati kollégák kérdést tesznek föl a bizottságnak, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a földközi tengerben a Neptun hal állomány ne csökkenjen, mint hogyha a Máre föl a főigazgatóságon dolgozók Neptun vízi növényt tudnának telepíteni. Közben növekszik ezen a területen a szabadidős vitorlázás, a szabadidős tevékenység, és ez ez zavarja a halászati tevékenységet, nem kell csodálkozni azon, hogy ez a halállomány visszaeséséhez vezet. A számbevőszék tehát javítani szeretne a rendszeren, és én azt kérem, hogy érjük el, hogy ez a hajó eh, megfigyelő rendszer, monitorozási rendszert, ezt eh, egészítsük ki eh, a 10-15 méteres hajókra is, ezek is tartozzanak bele a, megfigy- a monitor tevékenységbe. A 12 méternél kisebb hajókra is ki akarják ezt terjeszteni, illetve kisebb és megfelelő rendszert akarnak kiépíteni, ahogy a mondás is szól, a bizalom jó, az ellenőrzés még jobb. Az ellenőrzés mindenképpen szükséges, és ezért ezt el kell végezni az adat, a halászati tevékenységről szóló tevékenységről szóló adatok papírformában való rendelkezésre állása, ezt meg kell vizsgálni, be kell vezetni a halászati tevékenység elektronikus adat tárolását, ezek a rendszerek kompatibilisek a tagállamok között az európai bizottság és az Európai Halászati Ügynökség között kompatibilis kell, hogy legyen ez, és biztosítani kell, hogy egy lépésről lépésre történő bevezetéssel megbízható adatok álljanak rendelkezésre a 10 méternél rövidebb hajókra, és azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek a halászat ellenőrzési rendeletben szerepelnek. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy a halászati rendeletet, kifogási rendeletet megvizsgáljuk, konkretizáljuk az intézkedéseket, de emellett arra is oda kell figyelni, hogy a tagállamok ezt végrehajtsák, mégpedig úgy, ahogy, ez a rend, ahogy ezt a rendelet szövege előírja, különben az európai jogszabályalkotásnak nincs értelme. És az, ami mellett mi letettük a garast, az EU 2020 stratégiában a fenntarthatóság minden tevékenységi körben legalább ami a halászatot illeti egyes területeken, ez nem kerül betartásra, hogy a saját, és ezzel a saját stratégiai célkitűzésünket sértjük meg. Hálás vagyok a e, számbevőszéknek, hogy ezt a témát felvetette. E, remélem, hogy a bizottság is megteszi ezt, és konzekvensebben foglalkozik ezzel a témával. A tagállamok is végül is kötelezettséget vállaltak ezen előírások mellett, és ezért a bizottság konzekvensebb fellépésére van szükség. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönjük szépen. Ahogyan szokásunk itt a konszakbizottságban. A bizottság, mielőtt megadnánk a bizottságnak a szót, Ayala Szender asszonynak adunk lehetőséget. Mindenki megkapja a szót, és hát, hogyha a bizottságnak kevesebb idő jut, akkor azzal kell boldogulnia. Ayala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, előre is bocsánatot kérek. Maszkur úr a jelentéstevőnk, az árnyék jelentéstevőnk, de neki sajnos el kellett mennie. Én képviselő. Tehát Maszkur úr nem tudott eljönni, más dolgokat. Teller úrnak, illetve Volcsehovszki úrnak szeretnék köszönetet mondani munkájukért, illetve a jelentésért, a beszámolóért. Nagyon fontosnak tartom, hogy 2019-ig a halászati ellenőrző intézkedéseket mindenképpen felül kell vizsgálni, nagyon sok minden megváltozott, és természetesen a klímaváltozás, illetve a környezet változatására oda kell figyelnünk, megváltozik a tengerhelyzete is, a halászok helyzete is, a partvidék helyzete is, és a gazdasági fejlődés egyik nagyon fontos eleme a halászat az Európai Unióban, és ahogy azt Teller úr is említette, egészségügyi szempontból is fontos az, hogy milyen, hala, milyen halat eszünk. Megfelelő egyensúlyra kell törekedni a halászatban, a környezetre tekintettel kell lenni, illetve az állatvilágra, és nagyon fontos az is, hogy megfelelő szabályok vonatkozzanak a halászatra, illetve figyelembe kell venni a fenntarthatóság és a környezetvédelem megfontolásait is. Egy globális halászat ellenőrző rendszerről beszélünk, ennek, ennek fényében lépünk fel mi is, nagyon fontos az, hogy legyenek ellenőrzések, és az is nagyon fontos, hogy a tagállamok a különböző szabályokat betartsák, az ellenőrzéseket megvalósítsák, az ellenőrzések után a szükséges szankciókat kiszabják. Úgy gondolom, hogy miután a tagállamok jelenleg ezt a saját jogszabályik szerint teszik, ezért jobb lenne, hogyha harmonizálnánk ezt a kérdést, és a számvevőszéknek el kéne érni azt, hogy megfelelő információ csere történjen az ellenőrzések témájában. Ami a ami a lokalizációt illeti, nos, A 15 méternél hosszabb hajók ellenőrzését az új rendszer meg könnyíti, de a kisebb hajók esetében gond lehet, mert vagy drága a rendszer, vagy pedig, hát ezek alapvetően nagyon kis halászhajók, és ugye Maszkur úr egy Európától távol lévő területről származik, ahol kézműves salászattal foglalkoznak, tehát nem hiszem, hogy ugyanúgy kéne nőzni a kis kézműves halászhajókat, mint a, mint a nagyobb ipari halászhajókat. Jó lenne az is, hogyha figyelnénk arra, hogy ne legyen torzító hatása az ellenőrzéseknek. A szemvevőszék felülvizsgálatából is kiderült az, hogy milyen gond lehet az, hogyha nem egyformán kezeljük az összes érintett felet. Azt gondolom, hogy ez jó első lépés lehet arra, hogy egy kicsit harmonizáljuk legalább a szankciókat, de szerintem azért még lehet törekedni komolyabb, hatékonyabb harmonizációra, hogy a tagállamok egyformán kezeljék a halászhajókat. Van még valami, amiről egyáltalán nem volt szó, pedig egyre aggasztóbb a helyzet. Ez pedig az illegális halászat. Nem csak a halászhajók, tehát nem csak az európai vagy tagállami halászhajók esetében beszél, kell erről beszélnünk, hanem harmadik országok halászhajó is véghez visznek illegális halászatot, sokszor olyan esetekben is, amikor az adott országnak van halászati megállapodása az EU-val. Van például egy esetünk, Mauritánia esete, ők ezt el is ismerték. Aztán a harmadik országok vajon milyen mértékben azok a, vannak olyan harmadik országok, mint például Japán vagy Kína, még semmiféle ellenőrzést, ahol semmiféle ellenőrzést nem hajtanak végre, és nem is kapnak semmiféle szankciót, és ők semmilyen nemzetközi szabályt nem tartanak tiszteletben, ezért is fontos ez a fajta felülvizsgálat. Elképzelhető, hogy túl szabályozzuk az európai hajók rendszerét, ellenőrzési rendszerét, és ezáltal az ezáltal a nem átlátható és nem tisztességes versenyt művelőknek teszünk jót, nekik teszünk egy, tiszt, egy szívességet, Sajnos az Európai Unió helyzete így verseny szempontjából eléggé hátrányos lehet. Köszönöm szépen a szemvevőszéknek ezt a jelentést, de legjobb lenne, hogyha legközelebb ezen egyéb kérdéseken is elgondolkozna. Jó lenne, hogyha annak teljes valóságában beszélni a helyzetről, tehát nem csupán az európai hajók, kalászhajó kérdését vizsgálnák, hanem a globális helyzetet vennék figyelembe. Köszönöm. Köszönöm, Franka úr. Köszönöm, Mernök úr, nagyon rövid leszek. Ayala Szender asszonyhoz hasonlóan is szeretném megköszönni Celler úr munkáját, illetve a szembevőszék képviselőjének is szeretnék köszönetet mondani. Lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz. Elolvastam a munkadokumentum tervezetét, és nem tudom, hogy ez egy hiba, vagy ezt akarja mondani a jelentéstevő, az egyes pontban az olvasható, hogy az Európai Unió a következő ajánlásokat fogalmazza meg. Mindenféle javaslatok vannak, 2017, 2019 2020, de az első pontban azt olvashatjuk, hogy az információ pontosítása érdekében a tagállamoknak 2018-ig ezt is ezt kell tenni. Hát tisztelt jelentéstevő úr, bármilyen gyorsan is el fogja fogadni az ön e, jelentését, tehát már november 21-ét írunk, nem tudom, hogy ez hiba, vagy valóban ezt akarja. Még akkor is, hogyha most nyomjuk meg a szavazógombot, e, még akkor sem tudjuk elérni azt, hogy 2018-ig ez megtörténjen. Még egy dolog, a bizottság képviselőinek is föltennék egy kérdést. Milyen határidőkkel dolgoznak az ellenőrzési rendelet esetében? Elvileg azt hallottuk ugye, hogy a szembevőszék ajánlásait részben fogadja el a bizottság, de nem volt még arról döntés, hogy ezt a, ezt a rendeletet mikor vagy egyáltalán felül fogják-e vizsgálni, ilyen esetben mindig, mindig kell egy nyilvános nyilvános része is ennek a folyamatnak, tehát tudnunk kell az állampolgárok véleményét. Szeretném azt, hogyha erről tájékoztatnának engem egy kicsit részletesebben. Elnök, jó, most a bizottság következik. There's always the question, who is the commission, yeah? A bizottság részéről ki van itt? Úgy tűnik, valaki vállalja a felelősséget, ez nagyszerű. Grazie, e buonasera. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Francesca Arena vagyok, a bizottságot képviselem DJ Máréban dolgozom. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer a számvevőszéknek. Az elmúlt hónapokban nagyon komoly munkát végeztek egészen addig, amíg ezt a jelentést elkészítették. Egyébként Teller úr beszámolója is rendkívül hű volt a számvevőszék jelentéséhez és annak a következtetéséhez. A számvevőszék jelentése pontosan elemzi a jelenlegi helyzetet, legalábbis az audit pillanatában tapasztalt helyzetet nagyon pontosan rögzíti. Ez nyilván az EU-s tagállamokra vonatkozik. Teljes mértékben együttértünk a jelentés következtetéseivel. Sok minden történt az elmúlt években, de még mindig sok mindent kell elérni több területen vannak kritikus problémák az ellenőrzésre vonatkozóan, hát valójában ez a gerince a közösségi halászati politikának. Még egy másik dolgot is kiemelnék. Folyamatosan történnek pozitív változások az összes tagállamban. Részben a bizottság fellépésének köszönhetően. több olyan tevékenységet, több tevékenységre is fény derült, illetve sok mindent megpróbáltunk már ö, megoldani, tehát megfelelő intézkedéseket tettünk, hogy a problémákat megoldjuk, ahogy az elhangzott. Mindent meg kell tenni, meg kell tenni azért, hogy a jogszabályokat alkalmazzák, a jelenlegi ellenőrzésről szóló rendelet nem megfelelő, sok szempontból, sok van sok területen, és nem ad megfelelő válaszokat az összes típusú hajóra, halászhajóra. Volt egy példa az imént, a kis halászhajók. Itt hiányoznak a megfelelő passzusok a rendeletből. Volt egy konkrét kérdés is az előbb, hogyan tervezzük a ellenőrzésről szóló rendelet fel, felülvizsgálatát, illetve arról is volt szó, hogy a számvevőszék ajánlásait csak részben fogadtuk el. Hát ennek egyszerű oka van. Amikor a számvevőszék jelentését elfogadták, a bizottság nem tudta, nem tudott bizonyossággal felelősséget vállalni egy ilyen felülvizsgálatra, de azóta ez megváltozott, júniusban elkezdődött ez a folyamat. Jelenleg a hatástanulmány nyal foglalkozunk, tehát az új rendelet hatástanulmányával és a tervek alapján az új rendeletet jövő év áprilisában fogjuk elfogadni. Egyértelmű és vitathatatlan, hogy a szembevőszék összes ajánlását figyelembe vesszük ezzel kapcsolatban, mégpedig rendkívül pontossággal górcső alá vesszük ezeket az ajánlásokat. Az audit jelentés, illetve a következtetések rendkívül hasznosak számunkra, tehát ezek nagyon megkönnyítik a bizottság munkáját ezen a területen. Legfőképpen a nutritív potenciál, illetve a monitoring, a elfogott halak, vagy a kifogott halakról szóló adatok megbízhatóság, ezek mind olyan következtetések, amik nagyon fontosak számára, szeretnék mindent figyelembe venni, azért nem lesz az egy teljes forradalom az ellenőrzési politikában. Még egy dolgot hadd mondjak el zárásképpen. A jelenlegi intézkedések végrehajtása nagyon fontos, és a bizottság forrásait nagyon nagy mértékben erre fordítjuk, tehát, hogy az intézkedéseket a tagállamok helyesen alkalmazzák, és természetesen folytatjuk ezt a munkát, és ez nagy részben köszönhető a számvevőszék jelentésének is köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Wojciechowski úr, szeretne zárásképpen még mondani valamit? Nagyon röviden. És az anyanyelvemen lengyelül szeretnék most hozzászólni. Szóval Köszönjük szépen, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak és a szakbizottságnak is. Szeretném elmondani, hogy mennyire jó volt az együttműködés a bizottsággal. Ez is azt mutatja, hogy nagyon komolyan veszik a kérdést, és biztosan számíthatunk arra, hogy az ajánlásainkat végre fogják hajtani, és egy nagyon jó, megbízható ellenőrző mechanizmus jön majd létre az európai halászatban. A jelentésünket volt szerencsénk bemutatni egy sajtótájékoztatóan is, ahol az ágazati szereplők, a halászati szervezetek, környezetvédő szervezetek is képviseltették magukat, és mindenki úgy gondolta, hogy a rendszert meg kell erősíteni, mindenki üdvözölte az ajánlásainkat is. Lehet, hogy nem voltak annyira boldogok a jelentés megállapításait illetően, de az ajánlások nagyon jó visszhangra találtak. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm Ayala Szender asszonynak, Salafranker úrnak is. Az elmondottakat ezek mind megerősítették az eredményeinket. A halászokat az Európai Unióban nem kezelik egységesen, tagállamonként változóak a különböző ellenőrző mechanizmusok. A halászok azt szeretnék, hogy hasonlóképpen kezeljék őket, és szeretnének egységes versenyfeltételek között működni. Nagyon fontosak tehát az egységes, tisztességes szabályok, és persze létező probléma az Ayala Center asszony által említett probléma a kifogásokkal kapcsolatosan. A bizottság irányába mondom, hogy talán érdemes lenne a problémákkal foglalkozni, megpróbálni azokat felszámolni, azért, hogy a harmadik országok részéről ne következhessen be illegális halászat. Köszönöm még egyszer mindenkinek, Köszönöm az együttműködést, és biztos vagyok abban, hogy a közös munkánk hozzájárul ahhoz, hogy a közös halászati politikában jobb ellenőrzés valósuljon meg, és eredményesebb legyen. A halállományok fenntartható menedzsmentje, kezelése. Köszönöm. Zárásképpen Cellár képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismét el kell, hogy mondjam, hogy a bizalom nem elég. Ellenőrzésre van szükség, más különben a különböző rendeleteinkkel, jogszabályainkkal nevetségesé tesszük magunkat. Továbbra sincs, továbbra sem teremtettük meg az alapjait a fenntartható halászatnak, úgy látom, a jelentések és ezt támasztják alá. Valamilyen változásra szükség lesz. És hogy Salafranca kolléga kérdésére válaszoljak, a munkadokumentumom október elejére elkészült. Tudom, hogy bizonyos intézkedésekhez időre van szükség, főként ott, ahol arról van szó, hogy a tagállamok öm, a már érvényes szabályokat végrehajtsák, ott 2018-at írtam a jelentésbe, 2019-et, ahol még további alkalmazkodásra lesz szükség, és a bizottság már említette, hogy az ellenőrző, az ellenőrzésről szóló szabály reformján már dolgozik, erre vonatkozólag 2020 lenne a határidő, de úgy gondolom mielőbb történnie kell valaminek, hiszen a számvevőszék is megállapította, és én is megállapítottam a munkadokumentumban, hogy mielőbb javulásra van szükség, mert máskülönben a halászokat is becsapjuk, akik most talán még ki tudnak halászni valamit a tengerekből, de a jövendő nemzedékek azt hiszem már nem fognak halat találni a tengerben, csak esetleg műanyag hulladékot és szennyet. Ayala Szender kolléganő elmondta, hogy meg kell teremteni az alapjait annak, hogy másokat is ellenőrizni tudjunk, harmadik feleket, harmadik országbeli halászokat, és ezáltal megakadályozhatnánk az illegális halászatot. Jelen pillanatban a halászati flottáknak a 89%-a nincs benne a nyilvántartásban, így a legálisan és illegálisan halászók között nem igazán tudunk egyelőre különbséget tenni. Hogyha a saját ellenőrző rendszerünkön javítunk, a kötelezettségeket szigorítjuk, javítunk a monitoring rendszeren, akkor hatékonyabban fel tudunk lépni az illegális halászattal szemben is a tengereinkben. Köszönöm. Franka kolléga még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretnék eh, Celler úrnak köszönetet mondani ezért a válaszért. Természetesen szerintem igaza van. És az alapján, amit ő javasolt. Egy kicsit lehetne módosítani a szöveget. A tagállamoknak a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján azonnali jelleggel kell intézkedéseket hozni, hogy ezeket a jogszabályokat valóban be is tartsák. Ezáltal gyakorlatilag nem veszítünk időt, és hát arról van szó, hogy hogy a jelenlegi jogszabályokat tényleg alkalmazzák. Tehát nem kell nem kell itt egy olyan határidőt megszabni, amit úgyse tudunk betartani, hanem a mostan, a most is hatályos jogszabályokat kell betartatni. Ja, es wäre schön, wenn wir uns mal Hát jó lenne, hogyha sikerülne hosszú távon ezeket a kérdéseket tisztázni. A halászattal és a vidékfejlesztéssel nem foglalkozunk eleget, úgy gondolom. Jó lenne ezekben a témákban is meghallgatást szervezni egyszer, hogy ne csak az absztrakt kérdésekről beszéljünk, hanem a kézzelfogható problémákkal is foglalkozzunk. Ezzel a nyilvános ülés végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lesz most még egy zárt ülésünk, amely keretein belül a következő csütörtöki Olaf meghallgatást készítjük elő. Akit érdekel a téma, az természetesen részt vehet az előkészítő ülésen is. Aki csütörtökön nem lesz itt, annak nem kell itt maradnia, de itt maradhat, ha akar. És ezzel a nyilvános résznek vége.